Das. Guten Morgen, liebe Kollegen! Szép jó reggelt, kedves kollégák, kedves kolléganő! És uh, ma szeretnénk egészen pontosan kezdeni az ülésünket, és egyre többen érkeznek most, de azért nekünk el kell kezdenünk időben az ülést, hogyha megnézték, a napirendünket van négy biztossal beszélgetésünk és egy uh, főtitkárral, tehát rengeteg mindent kell megbeszélnünk, és ezért meg vagyok győződve arról, hogy hatalmas tömegben fognak érkezni a bizottsági tagok, és rengeteg kérdést fognak feltenni, tehát nagyon-nagyon fegyelmezetten kell majd az időnkkel dolgozni. Mindjárt megkapták a napirendünket, és abból indulok ki, hogy ugyanígy fogunk eljárni, ahogy a napirendünkben szerepel, és ezért abból indulok ki, hogy senki nem támaszt ez ellen kifogást, és akkor gyakorlatilag azt javaslom, hogy a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban is azt tegyük, ahogy eddig is tettük, hogyha senkinek nincsen kifogása az ülés végéig a jegyzőkönyvek ellen, akkor azt elfogadottnak tekintjük, tehát ez volt a legelső pont, amit el akartam mondani. A második dolog pedig, hogy az ülésünk, a ma reggeli és a ma délutáni ülésünk is webstreamingen, az interneten hallgatható, tehát kérem, hogy az összes kolléganő és kolléga legyen tisztában azzal, hogy egész Európa lát bennünket, sőt, még lehet, hogy Európán kívül is hallgatnak bennünket néhányan. És hogyha már ma kiderül, mert a nap már eltelt egy bizonyos szakaszban, és már bizonyos kollégák is itt vannak, és olyan résztvevők is vannak, akik ugyan nem tartoznak a bizottsághoz, de érdekli őket ez a téma, kérem, hogy foglaljanak helyet, tehát mindenkinek, aki kérdezi önöket, aki keresgél, aki, aki érdeklődik ez iránt, kérem, hogy ö, az ISP 3G egyesben van egy hallgató termünk, és az ASP 1G2-ben ma délelőtt. Jó, majd ma délután is elmondom, hogy melyik lesz délután a e, hallgatók számára fenntartott terem, ahonnan követhetik az ülésünket. A napi rendünk pedig teljesen világos. Ugye úgy döntöttünk, hogy négy biztossal, illetve hát három biztos úrral és egy biztos asszonyjal fogunk beszélni, és mivel fegyelmezetten szeretnénk ezt végrehajtani, ezért már most szeretném elmondani minnyá, minnyájuk számára, hogy ez az egész hogyan fog lezajlani. Ugye ezt nem, nem vitázhatunk ezen, hogy ez hogyan zajlik majd, tehát ebben meg kell, hogy állapodjunk. Lesz 5 másod, 5 perc a beszámolónak, 10 perc a statementnek, és hogyha azt mondom, hogy 10 perc, akkor tényleg 10 percet szeretnék az adott biztosnak adni erre, és utána 35 percünk van arra, hogy az első frakciók részéről érkező hozzászólásokat meghallgassuk, és akkor ezt követően majd meglátjuk, hogy hány hozzászóló szerepel a hozzászólók listáján, meglátjuk, hogy hányan tudnak majd hozzászólni, de hát nyilván minnyájukat szeretnénk meghallgatni, de kevesebb idejük van, mint a frakciók szószólóinak, és ezt követően pedig még az adott biztos vagy biztos asszony is kap 5 vagy 10 percet arra, hogy válaszoljon a hozzászólásokra, illetve akár még ezen túlmenően is mondhasson valamit, amit szeretne. Ami teljesen világos, és mindenki megígérte a biztosok részéről, hogyha valamilyen kértés merülne itt fel, ami nem megválaszolható itt ebben az ülés keretei között, akkor erre írásos választ fognak kapni adott esetben. Tehát gyakorlatilag talán ennyit szerettem volna elmondani a mai ülésünkkel kapcsolatban. A következő ülésünk pedig, amit február 10-ére már előirányoztunk, és akkor most szeretném is bejelenteni, hogy a február 10-i ülésünkön Hán biztos úgy, és Andros biztos urak már visszaigazolták részvételüket. És erre nagyon örülünk, mert ez is egy fél nap lesz, amikor beszélhetünk, lehetőségünk lesz arra, hogy beszélgessünk velük. A következő bejelentést pedig, most nem tudom, hogy önök előtt van-e már az asztalukon, vagy majd később megkapják, de a mi véleményeinket az az elnökök kérdéseivel kapcsolatban megérkezett. Tehát Klaus von Eléne kérdezte tőlünk, hogy a frakt frakciók rezolúciójával kapcsolatban szóljunk hozzá, ami a tavaszi csúcs találkozóval kapcsolatos kérdéseket illeti, és de tervezetben még megküldtük az egyes frakcióknak, és lényegében véve sikerült is fölvenni ebbe a, a tervezetbe azokat a pontokat, ahogy a frakciók azt szerették volna, és most miután a frakciók is hozzájárultak, már megkaptuk az elnök úrtól a válaszokat, és ezt legkésőbb délután meg fogják találni az asztalukon. És tehát azt is szeretném elmondani, amit már a koordinátorok ülésen is elmondtam, hogy nem arról van szó, hogy az, amit mi itt tervezetként megfogalmaztunk, vagy szövegként megfogalmaztunk, azt majd utána önök ebben a rezolúcióban egy az egyben így találják. Nem, ez egy javaslat az elnök konferenciája számára. Ők lesznek azok, akik ebből majd ki fogják válogatni az adott témákat, hiszen az összes bizottságból érkezik egy-egy tervezett javaslat, és ezt ők egyesítik, és utána ezt az elnökök konferenciójának elküldik, és gyakorlatilag ők fognak ebből egy rezolúciót összeállítani, és ezért kérem, hogy ne legyenek csalódottak, hogyha a frakciójukban együttműködtek ennek a tervezetnek a kialakításában, és hogyha nem látják utána egy az egyben viszont ezeket a gondolataikat a végleges rezolúcióban. Egyébként a mi részünkről készült az az összes nemzeti parlament számára egy-egy levél, az Európai Unió tagállamai számára, és a nemzeti parlamentektől már kaptunk ezzel kapcsolatban hozzászólásokat, azonban ezek a hozzászólások hát részben az anyanyelvükön kerültek megfogalmazásra, ami nyilván szívük joga, és ezért most hozzátartozik ehhez, hogy először le kell fordítatni ezeket, hogy minden kell tudja majd olvasni ezeket a hozzájárulásokat. Például a Dán hozzászólások megérkeztek Dánul, hát ez nekünk így először Dánul volt, és emiatt először ezt le kellett fordítatnunk, hát ez teljesen világos. Úgyhogy gyakorlatilag hét végére gondolom, abból indulok ki, hogy fog készülni egy kötet, amiben szerepelni fog az összes hozzászólás mindenféle nyelven, és hogyha megérkezik egy-egy újabb válasz, akkor ezt a kötetet ezzel ki fogjuk egészíteni. Tehát ennyit szerettem volna a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban elmondani, de a bizottságokat is felkérték arra, illetve én is felkértem őket arra, az bizottság elnökök konferenciáján én elmondtam az elnökünknek, hogyha szeretnének a SUR bizottság munkájához hozzájárulni, akkor ezt megtehetik, vagy levél formájában, vagy akár egy nagyon hivatalos állásfoglalás formájában is, hiszen már időközben egyébként születtek is ilyenek, tehát van egy a közlekedési bizottság részéről és a fejlődési bizottság részéről is állásfoglalások, már egyeztettünk is ezekről, mégpedig annyira ideje korán tettük ezt, hogy már egy konszolidált, végleges változat is született ezekből az állásfoglalásokból ennél fogva. Az Ipari és Fejlesztési Bizottság is már szavazott erről, azonban ott még a nyelvi változat még nem született meg véglegesen, azonban a nem végleges változatot ennek ellenére ma délután ki fogjuk osztani, mert hiszen ennek már most van értelme, hogyha a kutatási biztos asszonyjal beszélni akarunk majd, akkor legyen előttünk ez a még ugyan nem végleges állásfoglalás. A Környezetvédelmi és Regionális Bizottság kedden és csütörtökön sikerült egyeztetni az illetékes bizottságokkal, tehát még a, nincsen e, kész az állásfoglalás változata, szöveges változata, de ez még majd érkezik, és ezen túlmenően pedig még lesznek további hivatalos hozzájárulások is. És a kultúr e, bizottság és az Agrárbizottság részéről is fog érkezni e, még állásfoglalás. És erre eh, számítunk, hogy eh, a nyelvi helyes változatot nem sokára szintén megkapjuk majd. Tehát ez lett volna a bejelentés rész, és 9 óra 15-kor, de kérem, hogy ne nézzenek erre az órára, mert ez az óra se az az óra, se az az óra nem stimmel. Most higgyék el, ez egészen érdekes, hogy két óránk is van, ennek ellenére egyik sem jár jól. Kérem, hogy a karórájukra nézzenek, én is ránézek a karórámra, és elérkeztünk a négyes napirendi ponthoz. Hova is tettem a napirendemet? Igen, itt van a négyes napirendi pont, pontosan és tehát a négyes napirendi ponttal kapcsolatban szívvel üdvözlöm körünkben az energiaügyi biztost, szívvel üdvözöljük Önt, Öttinger, biztos úr, és nagyon örülünk annak, hogy időt szakított arra, hogy eljön a súrbizottságban, hiszen tudjuk, hogy nem olyan egyszerű időpontokat találni még a nagyon megtelt naptárunkban, de természetesen akkor a az elmondottak szerint fogjuk a mai napot lebonyolítani, tehát ez azt jelenti, hogy lesz 5 perc a mi jelentéstevőnk számára arra, hogy előadja a jelentésének a részeit, ezt követően ön fog tudni erre 10 percet válaszolni. Akkor Salvadori a szó. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, Tisztelettel üdvözlöm, kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Különleges napja ez a SÚR bizottságnak, hiszen három alapvető ügyekkel foglalkozó biztos lesz jelen a következő pénzügyi időszak tekintetében, energia, kutatás és külkapcsolatok, mint tudjuk, sosincs elég pénz arra, hogy ezeket a külszolgálatokat is megfelelően megfinanszírozzuk. Először az energetikával foglalkozó biztossal fogunk beszélni, és nagyon sok javaslat érkezett a következő pénzügyi perspektívával kapcsolatban az ő tárcájához. Sok az egyeztetés a bizottság, a parlament között a következő perspektívák időszakára megfelelően el kell osztani a pénzeket. Új hatáskör az energetika, a Lisszaboni szerződés vezette be, új jogalapot teremtve, és így az energetikai területen új céljaink vannak, nagyon ambíciózus céljaink, új vállalásokra is lesz szükség, új előirányzatokra a kiadásoknál a jelenlegi pénzügyi perspektívában nem igazán szerepelnek ilyen keretek. A SUR szakbizottság az európai hozzáadott értékelvét alkalmazva úgy ítéli meg, hogy az energetikai tervezésben, az új infrastruktúrák létrehozásában egy sor európai közösségi szintű beruházásra, fejlesztésre van szükség, mert ezt hatékonyabbnak találjuk, és úgy gondoljuk, hogy ezen kezdeményezések közösségi szintű megvalósítása kifizetődőbb, mint 27 különbözőnek a megvalósítása a tagállamokban, ezért fontos az energetikai biztos munkája. Minden esetre egyértelmű, hogy új költségvetési forrásokra lesz szükség. Nyilván sokkal magasabb pénzösszegekre, mint a jelenlegiek. Két módon lehet ezt megvalósítani. Egyrészt az Európai Unió fő politikáiba mainstreaminggel beillesztve az energetikai szempontokat, vagy pedig specifikus energetikai szakpolitika kialakításával, amelyen amelyhez megfelelő fejezeteket, tételeket alakítanánk ki, költségvetésen belül vagy költségvetésen kívüli alap létrehozásával. Szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy véleménye szerint mire lesz szükség az elkövetkező évek során, és hadd kérdezzem meg azt is, hogy eh, hogy ítéli meg, eh, hogyan eh, tudjuk majd a különböző beruházásokat megvalósítani, szét kell -e őket teríteni a különböző fejezetek, tételek között, vagy pedig egy külön keretet kell létrehozni 2020-ig, 1000 milliárd eurós nagyságrendről van szó energetika terén, az Európai Bizottság bízik benne, hogy alapvetően magánbefektetőktől fog érkezni ez a pénz. Ugyanakkor a bizottság ezt is megemlíti, hogy az önkormányzatok, államok is be kell, hogy fektessenek. Tehát ez az 1000 milliárd eurós tétel azt jelenti -e, hogy egy külön energetikai alapot kell létrehozni, ami ugye nem lenne közvetlenül része a pénzügyi perspektíveknak, viszont közösségi eljárásokkal működtetnék, és nem kormányközi mechanizmusokkal. Egyébként a jelenlegi pénzügyi perspektívában is szerepelnek 155 millió euró mértékéig a transeurópai energiahálózatok fejlesztései. Elegendő ez ön szerint meg arra, hogy megvalósítsuk a szükséges összekapcsolásokat a tagállamok között, vagy pedig úgy gondolja -e ön, hogy további költségvetési erőfeszítést kell tenni a következő pénzügyi időszakban? Végül pedig az energetikai deficit kérdése. Itt van egy kértség, egy kérdőjel, a parlament és a bizottság is ö, végzett tanulmányokat, 20% fölötti számok jöttek ki. Vajon szükség lesz-e a jogalap megváltoztatására, illetve milyen többletköltségvetési kereteket lehet rendelkezésre állítani. Az energiahatékonyság növelése tehát nagyon fontos. Aztán az ITRE szakbizottságbeli kollégák nagyon érdeklődnek az intelligens energiaprogramok iránt. A SZIP programról van szó, át kellett teljesen alakítani a kezdeményezéseket, vagy pedig a nagy SZIP program megfelel majd. Ezek a fő kérdéseim. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Salvador, és Ötingen úr szó. Frau Vorsitzende. Elnök úr, tisztelt jelentéstevő úr, hölgyeim, uraim és tisztelt képviselők! Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy már ebben a korai stádiumban beszélgethessek az új eh, költségvetési periódus eh, különböző súlypontjairól beszéljek, és egészen világosan strukturált kérdésekről is beszélgessek önökkel, amelyet a jelentéstevő úr kidolgozott. E, a mai eszmecserénket én egy sorozat első részének tekintem, a bizottság is egyébként pont azon van, hogy a tervezetét kidolgozza, és e, szeretném a második negyedév, a nyár és az ősz folyamán az elmélyített pontokat még tovább vitatni önökkel. Az energia területén rendkívül fontos, hogy a hosszú év óta előirányozott költségvetési struktúrákat e, felül kell vizsgálnunk, és ezekből kell ezt követően levonnunk a tanulságot, hogy hogyan kívánjuk ezt majd folytatni. Másodszor pedig a különböző különleges programjaink, amelyek konjunkturális programként indultak a válság kapcsán, és projekt e, ként a parlamenttől kerültek elfogadásra, az erre szükséges eszközök, ezeket majd meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket a következő periódusban tartós, folyamatos programként folytassuk-e. Harmadik pont, hogy a 41-es cikk alapján szeretnénk-e, amely egyébként előírja az európai energiapolitika modernizálását, hogyan kívánjuk tovább folytatni, és milyen súlypontokat szeretnénk az energia területén a költségvetésben kialakítani, hiszen ezeket megszabják ezek a cikkek. A következő pont pedig, hogy a következő években kitűzött célok, mint például az energiahatékonyságot szeretnénk 20%-ra növelni, és ezeket a megújuló energiaforrásokkal és egyéb költségvetési forrásokból elérni. Tehát gyakorlatilag ezeket a pontokat kell eldönteni és megvitatni. Ezek azok a pontok, amelyeket mi javasolni szeretnénk. Ennek során van egy olyan kérdés is, hogy milyen a klasszikus költségvetési finanszírozás, és hogy esetleg a különböző időszakokra kitűzött projekteket miből szeretnénk finanszírozni, amelyek a gazdasági növekedést is támogatnák. Én az energiapolitika között, és a gazdaságpolitika, az Európai Unió versenyképessége, és az Európai Unió gazdasági növekedése, fenntarthatósága és környezetvédelem között rendkívül sok kapcsolódási pontot tudok felfedezni. A 20 as energiapolitika, amelyet már benyújtottunk, rengeteg olyan súlypontot azonosított be, amelyben nagyon sok európai többletértéket sikerült, szinergiát sikerült megállapítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy eurót adunk ki európai szinten, akkor az többet fog érni, mint hogyha 27-szer a különböző tagállamokban egy eurócentet adnak ki arra a célra. És ez például az európai tanács pénteken az energiahatékonyság kérdésében növelni fogja a nyomást, mert hiszen, ha az Európai Unió nem tesz többet az Európa energiahatékonyság területén, akkor a 20%-os energiahatékonysági célt nem fogjuk tudni 10 év múlva elérni. Eh, van egy eh, olyan akciós tervünk, amit itt be fogunk mutatni az energiahatékonyság területén, és fel fog merülni a kérdés az, hogy az európai forrásokat hol kell be eh, alkalmazni arra, hogy ezeket a célokat el lehessen érni. Most vegyünk csak egy példát, hogyha magán kézben, de akár közkézben lévő már meglévő épületekre vonatkozóan a tagállamokban, hogyha épületeket rekonstruálnak, akkor, vagy modernizálnak, akkor erre eltérő előírások léteznek, és mi el tudjuk képzelni ezt, hogy a struktúrális alapokban erőteljesebben ügyelnénk az energia az épület rekonstrukciókra, az energia szempontból történő rekonstrukciókra, megnyitnánk különböző forrásokat, amelyek magán és közkézben lévő meglévő épületek szanálására vonatkozanak, és a kohéziós forrásokat is megnyitnánk erre. Tehát nem több pénzt bocsátanánk rendelkezésre, hanem egyszerűen a hatékonyság növekedése miatt más forrásokat nyitnánk meg erre és ebben a kérdésben a kollégáimmal nagyon is egyetértünk, és tárgyalásokat folytatunk erről. A második pont, hogy a belső piacot kell megteremteni, egy integrált energia belső piacot az energia területén, hiszen hogyha megvizsgáljuk az ellátási biztonságot, a megújuló energiák finanszírozhatóságát, a szolidaritást az egyes tagállamok között, vagy az energiahatékonyságot, de ezek a pontok infrastruktúra, megfelelő infrastruktúra nélkül nem fognak működni, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy egy integrált európai energiahálózatot kell kialakítanunk, mind az villamosenergia, mind pedig a gáz szemszögéből. Tehát ez jelenti a piacgazdálkodási szemszöget ebben, azonban ennek az infrastruktúrának vannak olyan részei, amelyek üzleti modellként nem érik meg a befektetéseket, illetve rendkívül nagy befektetéseket tennének szükségessé, és ezek például olyan részpiacokat jelentenek, amelyek gyakorlatilag mint egy ilyen szigetként nem képezik az európai energiapiac részét. Például a balti államok tartoznak ehhez a sziget megoldáshoz. És hogyha pedig el szeretnénk érni azt, hogy a szolidaritás akkor megvalósuljon, akkor az európai költségvetés. Az interkollektorok például egy ilyen kérdést jelenthetnek, vagy az LRG terminelek, amelyeket a konjunkturális programmal önök 2,4 milliárdot infrastruktúrára, körülbelül 60 projektre eh, elfogadtak, megszavaztak, amelyeket mi szeretnénk egy hosszú távú programmá továbbfejleszteni, és szeretnénk elérni azt, hogy eh, az áram és a gáz területén az infrastruktúrát egy teljes integrációs programba eh, fejlesszük tovább. Én most eléggé előre merősz, merészkedem, mert hiszen a bizottság még nem döntött ezekben a kérdésekben, azonban ezeken a területeken az infrastruktúrába történő befektetéseket, amik egyébként hozamot is biztosítanak, el tudom képzelni, hogy finanszírozási példaként kölcsönök formájában lehessen ezeket megfinanszírozni, tehát a klasszikus a klasszikus háztatási költségvetési eszközökön, forrásokon kívül, akár az EIB vagy más intézmények segítségével, akik részt vennének ennek az erre célra létrehozott költség, kölcsönöknek a folyosításában, és azt gondolom, hogy a kutatás és fejlesztés területén a vezető szerepünket az energiatechnológiák területén mindenképpen meg kell őriznünk. A CET terv a energia technikai, technológiai tervünk mindenképpen folytatásra érdemes. Meg kell viszont beszélnünk az, hogy hol lesz az Európai Unió kófinanszírozó, társfinanszírozó, tehát kisebbségi finanszírozó helyzetben, és hol pedig akár a menedzsment funkcióba is lépjen be az Európai Unió. Ezeket kell megbeszélni. Wir müssen az ITÁ-nál, ami egy vitatott projekt, meg kell vitatnunk azt, hogy az európai globális projekteknél, hogy a globális partnereink egyáltalán megbíznak-e bennünk annyira, hogy ebben az ITER projektben mi foglaljuk el a vezető szerepet. Tehát meg kell beszélnünk, hogy az ITER mennyit ér meg nekünk, és nem szabad, hogy valamiféle ilyen egyéb kutatási program má változzon át, hanem nagyon fontos, hogy az ITER nyilván nem az ITER játszik más klasszikus energiakutatási programok ellen, nyilván nem, hanem mind a kettő, azonban nem szabad, hogy ez a kettő összemosódjon, és ehhez a parlament segítségére is szükség van. És ezt követően pedig az energiakutatás területén nagyon fontos, hogy vannak olyan területek, amelyeket egyes tagállamok egyedül nem képesek E, végrehajtani. Tehát az európai többletérték nagyon is kényszerű ségként is jelentkezik a nukleáris területen is, például az, a bizottság és az Európai Unió már e, nagyon jó úton van arra, hogy régi előregedett atomerőműveket leállítson, és ebben segítsen a tagállamoknak, hiszen ehhez finanszírozási forrásokra van szükség, és ez még a következő költségvetési periódusba is be fog nyúlni. A külső kapcsolatok egy további pontot jelentenek. A külső államokhoz fűződő például Nyugat-Balkán, Törökország, Belarus, Oroszország, vagy a Kaszpi térséggel kapcsolatos kül kapcsolati rendszerünk rendkívül fontos, és a következő évek során elmélyítésre szorul. Van egy Euró 27-es agenda a következő évekre, amiben rendkívül fontos az, hogy a kófinanszírozás, a társfinanszírozásnak európai szinten kell történnie, mert hiszen, hogyha külső határokon túl nyúló interkollektor, vagy bármilyen más megoldásra van szükség, akkor európai forrásokra van és megoldásokra szükség, ez többletértéket jelent. Amit most elmondtam nem teljes körű, azonban a bizottságon belül, a főigazgatóságunkon belül rendkívül fontos májusban, júniusban majd a háztartással, a költségvetéssel kapcsolatos viták során további eszmecserék folytatása rendkívül értékes lenne számunkra. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony a biztos úrnak, és akkor most el is jutottunk a frakciókhoz. Una Hökmak, a néppárt, az EFAP frakció ját fogja képviselni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos úrnak is ezt a bevezetőt a hosszú távú költségvetési stratégiát illetően. Szeretném, szeretnék az előadónkra visszautalni, és szeretném, hogyha biztos úr elgondolkodna erről a két szóról, minimum és maximum. Hogyan tudjuk a minimumot még csökkenteni, hogy a maximumot kihozzuk ebből. Nagyon ambiciózus terveket prezentált itt az infrastruktúrára vonatkozóan. Azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan minimalizálhatunk annak érdekében, hogy a maximumot kihozzuk a tervekből. Tehát nagyon érdekes lenne az ön véleményét meghallgatni mondjuk az új szerződés által teremtett jogi következményeknek. Aztán az energiapiaci csomag, amiről döntöttünk egy évvel ezelőtt. Ugye itt is a határokon átnyúló összekötetésekről van szó. Nagyon ambiciózus tervek vannak itt tehát, és szeretném, hogyha a régi ambícióinkról sem feledkeznénk meg, és erről is mondana néhány szót, mert általában hajlamosak vagyunk mindig az újabb ambíciókról beszélni, a régiekről megfeledkezni. Talán a régiek már nem annyira érdekesek, nem annyira fontosak. Nem tudom, hogy bátorkodik-e ügyvéd nélkül nyilatkozni ezekről. De fontos lenne az, hogy bátrak legyünk, és ne csak az új célkitűzéseinkről beszéljünk, hanem a régiekről is. Hogyan tudunk szépen fokozatosan megszabadulni azoktól a régi célkitűzésektől, amelyek nem annyira fontosak? Talán régen fontosak voltak. Ez az, amit én a minimum és maximum párhuzam alatt értek. Hogyan tekintünk tehát a régi ambíciókra, és mennyire vagyunk bátrak annak érdekében, hogy ezeket fokozatosan leépítsük. A másik dolog az infrastruktúrával kapcsolatos. Ugye az új energiapiaci szabályozással ezt is át kell alakítani. Nagyon fontos terület ez, biztosítani kell azt, hogy határokon átnyúló kapcsolatok, összeköttetések legyenek, tehát jobb legyen az európai hálózat minősége. De hogyan tudja biztosítani azt, hogy mi nem cserélünk, cseréljük le a nemzeti finanszírozást, amely egyébként működne, vagy pedig mondjuk a kereskedelmi finanszírozást, amely működne. Mert itt is nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Biztosítani kellene azt, hogy az európai pénzek a meglévő finanszírozáshoz pluszban járuljanak, tehát azt kiegészítsék, és korlátozzuk ezeknek a felhasználását, mert egyébként felmerül az a kockázat, hogy a kereskedelmi, a magánberuházásokat váltjuk ki ezzel az EU-s pénzzel, és akkor kevesebbet kapunk a pénzünkért. Tehát itt is érvényes ez a minimum-maximum párhozam. Aztán említette az energiahatékonyságot, az épületek energiahatékonyságát. Persze természetes, hogy az épületeket újra és újra megújítják, vagy renoválják, vagy új házakat, új épületeket húznak fel. Hogyan gondoskodunk arról, hogy ha itt forrásokat használunk fel, akkor ezeket oly módon használjuk fel, hogy valóban hozzáadott értéket teremtenek, valóban újat teremtünk, és nem a beruházásokat váltjuk ki az európai forrásokkal. Elnök asszony, azt hiszem, hogy ez a terület nagyon konkrét terület, az energia témája. Azt hiszem, hogy a, a hagyományos struktúra és kereskedelmi eljárásokon alapul. Úgyhogy számszerűsített következményei lennének, lehetnek annak, amit mi teszünk. Ha nem vagyunk hatékonyak, akkor kiváltjuk a meglévő finanszírozási forrásokat, ha hatékonyak vagyunk, akkor kiegészítjük azokat. Aztán az alacsony szén felhasználású technológiák. Hogyan tudja azt biztosítani, hogy finanszírozni tudjuk a kutatásfejlesztést ezen a területen? mondjuk a jelenlegi költségvetési keretek között, vagy akkor minek adnak kisebb prioritást. Tehát biztos úr, összességében mik lesznek a kevésbé fontos prioritások, annak érdekében, hogy a fontos prioritásokat el tudjuk érni, és hogyan korlátozzuk a kiadásokat úgy, hogy ne váltsuk ki a magán vagy a nemzeti finanszírozást. Köszönöm a választ. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm. Guna, Iván Lokájfin következik. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy ezt az átfogó bevezetőt megtartotta, ezzel megnyitotta a vitánkat a frakcióm nevében. Csak azt szeretném mondani, hogy nagy vonalakban támogatjuk azt a stratégiát, amelyet ön javasol az elkövetkezendő tíz évre Európában, és ezt ugye majd a tanács is megvitatja. Öt évvel ezelőtt a szocialisták azt mondták, hogy két nagy kihívás van előttünk Európában. Az egyik az, hogy egyre inkább függünk az importtól, a foszilis üzemanyagok importjától, a másik pedig, hogy a széndiokszid kibocsátás egyre nő. És akkoriban azt javasoltuk, több megoldásra is kitértünk, és nagyon örülök, hogy ezek közül szinte a legtöbb szerepel abban a stratégiában, amelyet ön bemutatott. De azt hiszem, hogy 2020-on túl kellene lépni, ezen ennél is tovább kellene lépni a jövőben, gondolkodni. Amikor ezt a stratégiát felvázolta, akkor elmondta, hogy ugye teljes változásra van szükség, tehát az infrastruktúrát át kell alakítani, az energiaszállításra is vonatkozik ez, és az előállításra is. Hogyha 2020, a 2020 utáni időszakra tekintünk, tehát ugye tudjuk, hogy mit akarunk elérni 2020-ra, de az utána levő energia szerkezetet, összetételt és észben tartjuk, akkor valóban érdemes hosszú távra tervezni és gondolkodni. Tehát például a megújuló erőforrásokra vonatkozó célkitűzés, ez a 20%-os, ez lehet, hogy teljesíthető mondjuk elég könnyedén 2020-ra, ezért ambiciózusabbnak kellene lennünk, sokkal ambiciózusabbnak kellene lennünk. A tudományos bizonyítékok alapján akár 2050-re még a 90%-át is ki tudnánk váltani a, az energiaforrásoknak megújulókkal. Az energia megtakarításokról pedig azt mondanám, hogy itt sem vagyunk elég ambiciózusok, hát le vagyunk maradva, még azt a célt kitűzést sem értük el, amit kitűztünk magunknak. Ha nincsen semmi, ami ösztönzi az energiahatékonyságot, akkor attól tartok, hogy hát az eredmények 2020-ban komoly csalódásra fognak okot adni lehetnének kötelező célkitűzések itt is, és 2000, a 2020 utáni időszakra is tekinthetnénk, mondjuk 40%-os célt is kitűzhetnénk 2040-re. Az egységes energiapiacról nem fogok beszélni, bár ön is elmondta, hogy nagyon sok jelentős beruházásra van szükség az infrastruktúrába is, aztán a közös energiapolitikáról nem szólok túl sokat, arról, hogy az egész infrastruktúrát modernizálni kell, intelligens hálózatokat, intelligens összekötetéseket létrehozni, és így tovább. Egy valamiről szólnék inkább, amit nem látok itt, ez pedig a tisztességes átmenet, ugye, az energia megtakarítás, az energia szegénység kérdése. Körülbelül 50-120 millió ember Európában naponta komoly gondokkal néz szembe az energia szegénység vonatkozik rájuk, tehát nem, tudják, nem tudnak hozzájutni az energiaforrásokhoz, nem tudják ezeket felhasználni. Tehát 2020-ig gondolkodunk, illetve a 2020-as utáni időszakra tervezünk. A kollégáim is elmondták már, hogy túl sok prioritással indított. Ugyanazon a szinten egyszerre túl sok prioritást fogalmaznak meg. A finanszírozásról viszont keveset beszélnek. Amit most mondott, vagy legalábbis a stratégiában ez szerepel, hogy kb. egy, mill, egy trillió, bocsánat, egy trillió euró beruházásra van szükség 2020-ig. Hát én nem igazán hallottam, hogy megválaszolta volna kollégám kérdését, az előadó kérdését, aki azt kérdezte, hogy a közfinanszírozás mértéke mekkora ön szerint? Ezt mekkorára becsli Nyilván ezek nem válthatják ki a magánberuházásokat, ezek az összegek, de a 2013-as 2013 utáni pénzügyi keretekről is tudnunk kellene valamit. A második. Ha ezeket a célkitűzéseket el szeretnénk élni, akkor hogyan lehetne jobban szétteríteni ezeket a pénzeket a nemzet és az EU szintek között? Ugye sokszor beszélt arról, az úgynevezett upfront loadingról, ami azt jelenti, hogy most mondjuk kereskedelmi szempontból életképes beruházásokat hajtanak végre, amelyeket muszáj most végrehajtani ahhoz, hogy a célokat aztán elérhetővé tegyék. Szeretnék több mert hallani még öntől az innovatív finanszírozási eszközökről. A projektkötvényeket említette, ezek lehet, hogy mondjuk jó eszközök lennének, de mondjuk a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel is jó tapasztalataink vannak, de kérdezném, hogy van-e még ötlete, a széndiokszidadó volt az egyik például, ami felmerült, vagy esetleg gondolnak-e arra, hogy az energiaberuházásokat el, külön csoportosítják, egy külön fejléc alá, vagy egy külön alapba, ahogy mondta az előadó, hogy átláthatóbb legyen ezeknek a felhasználása, hogy jobban tudjuk, hogy mi az, ami az energiaügyekre fordítódik. Hát esetleg erről még lehetne vitázni, hogy ezt el kellene különíteni a költségvetésben, és most ezt befejezem, elnök asszony. Tehát ugye nem kellene más prioritások másikat aláásni ezzel. Man sagt bei uns im Ugye nálunk Németországban azt szokták mondani, hogy valakinek tele van a szíve, akkor nagyon-nagyon sokat fog beszélni, de hát kérem, hogy fegyelmezeten tartsuk be az időnket, mert különben nem, fogjuk, nem lesz időnk arra, hogy meghallgassuk Ötinger biztos urat a válaszaival. Tehát most megkértük, hogy az órát is indítsák be, hogy mindenki lássa, hogy mikor járt le az ideje, és sajnálom, Alexander, hogy te viszont tényleg csak öt percig beszélhetsz, mivel hogy te vagy a harmadik, és emiatt most, hát ugye te vagy a harmadik, téged talált pont el ez a szigorú szabályozás, úgyhogy a tiéd a szó jó, semmi gond, ne aggódj, mi liberálisok ezt már megszoktuk, hogy ez velünk mindig így történik. Jó, tehát gyakorlatilag én rövid leszek, és emiatt azt hiszem, hogy a kollégák is utána majd tudnak még kérdéseket föltenni, és egyébként az előttem szólók is már nagyon sok mindent elmondtak, és már most elnézést kérek a biztos úr attól, hogy nem tudom majd megvárni a válaszait, mert egy másik bizottságba kell elmennem, és viszont azt hiszem, hogy a többi frakcióbeli kollégák számára is érdekesek lesznek ezek a válaszok. A periódusának az idején eh, sokat beszélt arról, hogy milyen erős az Európai Unió függősége más országok, külső országoktól, például eh, Oroszországtól és más országoktól gáz területén többek között. És eh, erre nézve nagyon sok olyan koncepciót próbáltak kifejleszteni, amely egy energiafüggetlenséget, egy energiahatékonyságot sikerülne elérni, legalábbis 2020-ra hosszú távon, és megemlítette a klíma célokat is, amelyekben az Európai Unió szintén nagyon nagyra törő célokat tűzött maga elé, főként, hogyha egy főként egy egységes európai energiahálózatról van szó, és ami nagyon fontos, hogy ön sokszor idézték azt illetően, hogy one trillion euros, tehát egy trillió eurót, vagy ez németül talán egy billiónyi eurónak felel meg, és magyarul pedig ezer millió eurónak felel meg, és ennyit kellene kiadni erre. És ezért is érdekelne az minket, hogy ez az ezer milliárd euró, ezt hogyan lehet egyáltalán megfinanszírozni, hiszen gyakorlatilag ezzel azért nagyon fontos arra is gondolni, hogy hát ennek a visszafizetését is meg kell finanszírozni, és ezeket a kölcsönpapírokat megvásárlóknak a visszafizetést is meg kell oldani majd? Tehát hogyan tartja ön azt megvalósíthatónak, hogy 2020-ig, illetve azután ezeket a kölcsönöket vissza lehessen fizetni? Köszönöm szépen, Páz Ekót következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Feltételezem, hogy most használhatom a liberálisoknak a két percét. Nem? Hát pedig jó próbálkozás volt, igaz? Na hát megy az idő, úgyhogy gyorsan bele is kezdek. Biztos úr, az energiával kapcsolatban szeretnék kérdezni, ez az egyik legnagyobb kihívás Európa számára. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogyha az egyik ilyen fő prioritásról beszélünk, mint amilyen az energia, akkor a hosszú távú jövőképet kell felvázolni. Különböző biztosok ugye a jövőképükről beszélnek, de gondoskodjunk róla, hogy Európának, mint olyannak is van víziója, hogy van elképzelésünk arról, hogy hol fogunk tartani energiában 2050-ben. A 2020-as stratégiának az egyik zászlós hajó kezdeményezése az energia hatékonyság. Úgy gondolom, hogy

az energián elég egyszerű a kérdés. Van egy éghajlati cél, amiről megállapodtunk, üvegházhatású gáz céljaink vannak. Ez azt jelenti, hogy 2050-re 90%-kal csökkenteni kell a kibocsátást. Ez óriási átalakítást jelent az energiarendszerben. Hogyan érjük ezt el? A 2050-es célokból hogyan bontjuk ezt le? Első lépés, energia megtakarítás. Kevesebb energiát kell használni, és akkor kevesebbet kell behozni, kevesebbet használjunk, akkor kevesebb alternatívát kell kifejleszteni, a kevesebb, kevesebbe kerül az európai polgárok számára. Úgyhogy az első cél az energia megtakarítás kell, hogy legyen. Még mindig nincs kötelező cél. Tudom, hogy a bizottság most már gondolkodik róla, valamit kell tennünk. Az energia megtakarítás hosszabb távon is fontos. Kulcsfontosságú szektorok, távhő, építés, építési ipar, közlekedés, szállítás. Nagyon egyértelműen a lakásépítésben, a közlekedésben, szállításban, a közép-európai országokban nagyon sokat lehetne megtakarítani. Jó lenne, hogy az energia megtakarítási ágendát a kohéziós politikához kötnénk. Nagyon jó lenne, hogyha ide jutnánk ugye a vízióból, a költségvetési következetéseket is levonnánk. Ez egyik lépés. A másik lépés alternatívák kialakítása. Hogyan lehet a hosszú távú célt elérni? Nyilvánvaló, hogy a megújuló energiák jelentik az egyért egyértelmű alternatívát. A ö, hőtermelésben, elektromos áramerőállításban, erőműveknél nagyon fontos lenne. Dániában, Németországban követendő példák vannak, most kell elkezdeni a beruházást. Tudom, hogy alacsony szénről olyanok beszélnek, akik atomenergiára gondolnak, én azt mondanám, hogyha összehasonlítjuk az atomenergiát és a megújulókat, biztos, hogy több villamos energiát fogunk használni. Ez egyértelmű, mert az atomenergia és a megújulók is elektromos áramot termelnek, amit most megtehetünk, az az elektromos energia infrastruktúra fejlesztése. Kérem, hogy az elektromos energiára fókuszáljunk, ne csak a szuperhálózatokra, hanem a kicsi, regionális és intelligens hálózatokra ott kell befektetni. Hogyha az alternatívákon gondolkodunk, akkor fontos, hogy az elektromos energiahálózatot fejlesszük. Alternatívák vannak a közlekedési, szállítási ágazatban, ez a nehéz kérdés, és a kutatás alapvető fontosságú az ITER az egy régi ambíció, az új ambíciók a közlekedési hálózatokban vannak, egy bioalapú gazdaság, a fenntartható bioüzemanyagokkal még nincsenek ilyenek, de a kutatás el kell, hogy vezessen hozzá. Nagyon fontos ez az iparág jövője szempontjából is, és nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági programunkkal is összeegyeztessük mindezt. A harmadik lépés természetesen az átmeneti időszakról való elgondolkodás, hogyan jutunk 2050-ig. Az egyik alapvető kérdés a gázellátás, Nabucco, mint nagy projekt, nem, hogyha a megtakarításra összpontosítunk, akkor 2020-ig egy kicsit növekedni fog a gázfogyasztás, után aztán csökkenteni, úgyhogy ostobaság lenne ilyen nagy projektekbe beleruházni, mint a Nabucco mert 2020 után a gázimport csökkenni fog. Tehát egy kicsit nézzük meg már az adatokat is, amikor elgondolkodunk az átmeneti időszakról. A legfontosabb az, hogy Európának az energia külpolitikában egységesnek kell fellépni. 2050-es hosszú távú célok tehát megújulók, alternatívák, átmeneti időszak, de ez nem azt jelenti, hogy csak nagy projektekről gondolkodunk, gondolkozunk, mert intelligensen kell gondolkozni. Fast, fast! Hát ez csodálatos, majdnem tökéletesre sikerült a időbeosztás, és az ICR részéről Konrad Simánszki következik. Mm. Pan komisarz przedstawił nám... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, nem az első alkalommal mutatott be nekünk nagyon átfogó programot. Ez egy igen összetett költségvetési program is, energiaprogram, ami jogos, hiszen ambiciózus célkitűzéseink vannak a hálózati összekötetések finanszírozására, például a gáz és az elektromos áram esetén mindennek tökéletesen kell működnie, hogyha a versenyképességet növelni akarjuk, és alacsonyabb árakat szeretnénk elérni hosszú távon. A Nabokko továbbfejlesztésére, kidolgozására is vannak tervek. Szeretnénk még a piacokat is összekötni, például az északi és déli piacokat. Mit jelent ez? Hatalmas pénzösszegeket kell felhasználni, amelyek jelenleg nincsenek, nem állnak rendelkezésre az EU költségvetésében. Azt is figyelembe kell venni, hogy itt közpénzekről van szó. Ezeket pedig megfelelő módon kell becsatornázni a fejlesztésekbe. Tehát én egy picit óvatosságra inteném önt a kiadások terén. Ugye megpróbálunk a lehető legnagyobb összegeket az energiába fektetni. Az energiabiztonság igénye nyilvánvaló, az Európai Parlament többször szólt, és többször említette ezt, hosszú távon pedig Növelni kell az energiabiztonságot, az energiaellátás biztonságát is, hiszen ez előnyös a gazdaság számára. Amikor erről beszélünk, akkor a részletekre kellene odafigyelni. Milyen fontos? A diversifikáció természetesen. Méghozzá igazán mélyre kellene ásnunk idézőjelben, tehát nem csak a tranzitútvonalakat kellene növelni, hanem ennél tovább kellene menni. Több különböző forrásra kellene támaszkodni, nem elég a több különböző útvonal. Tehát azt hiszem, kritériumokat kellene meghatározni a korlátos, rendelkezésünkre álló korlátos pénzösszegek felhasználásához. Tehát hogyan tudnánk tovább diverzifikálni több energiaforrás, nem csak több útvonal. Azt hiszem, ezeket a kritériumokat kellene meghatározni, és ezek vágóak, így jutok el a kérdésemhez. Mit tervez az Európai Bizottság ebben az infrastruktúra csomagban, amely tartalmazza a projekteket, a bizottság által tervezett projekteket? Lesz-e ebben a csomagban, lesznek ebben a csomagban világos kritériumok, világos feltételek, amelyek majd megmutatják nekünk, hogy az európai pénzeket hogyan használják fel, hogy valóban hozadott értéket teremtenek-e ezek az európai pénzek hogy valóban megtörténik-e a diversifikáció. Tehát lesznek, lesznek-e ilyen kritériumok, amelyek ezt megmutatják, hogy hasznosan költöttük el a pénzt. Miguel Poch. Köszönöm szépen, Miguel Pochtás következik. Bon, eh, os cinco minutos aqui do, do colega verde. Ah zöldek, a zöld kollégák 5 percet kaptak, és így gyakorlatilag elvettek minden időt a többiektől, hogy észrevételeket tegyenek. Minden esetre lenne két észrevételem az elhangzottakkal kapcsolatban. Az első az, hogy annak alapján, amit hallottam, elég egyértelmű az ellentmondás a különböző célok száma és diszparitása között. Hogyha, hogyha el akarunk érni valamit, akkor biztos előrejelzésekkel kell érnünk. Nagy bizonytalanságot jelent a finanszírozási kérdés. Alapvető, hogy ezt megbeszéljük. Őszintén szólva Nekem most még semmilyen elképzelésem nincs arról, hogy önök hogyan fogják megoldani ennek a problémának a finanszírozási részét a legrosszabb elképzelés az, hogy PPP-ben akarják egy részét megoldani ezeknek a kérdéseknek. A PPP ez a legrosszabb megoldás, hogyha a köz eladósodottságát nézzük. Úgyhogy szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy mit gondol ezekről a PPP-kről? Hát biztos, hogy lehetetlen úgy eljárni, hogy arról papolunk, hogy csökkentjük az államadosságot, és közben azt mondjuk, hogy a PPP a megoldás. A második észrevétel az energiahatékonysághoz kötődik. Nem nehéz a 2020-ra kitűzött célokat elérni. Ugyanakkor tudjuk, hogy a hatékonyság terén lesznek nehézségek. Az energiahatékonyság a többi mutatótól eltérően nem európai megvalósítású tényező, hanem a tagállamokon múlik. Szeretném tudni, hogy a jövőben is ennyire nehéz lesz-e majd az energiahatékonyság terén európai célokat kitűzni. Továbbra is az államokra, tagállamokra hagyatkozunk-e, hogy amennyiben tudják, akkor majd a 20%-os célt elérik? Azzal zárnám, hogy szerintem az energiahatékonyságot európai szinten a városokon belül promotálni kell. Egy sor európai eszközünk van. A városok, önkormányzatok használhatják ezeket az eszközöket rehabilitációs, épületfelújítási programokra, hogy javuljon az energiahatékonyság. Viszont pillanatnyilag ezek nem szilárd európai projektekben valósulnak meg, amelyeknek aztán közvetett hatásaik is lennének a környezetre, az épített környezetre, munkahelyekre, szakképzett munkahelyeket lehetne így teremteni az építőiparban, kis és közepes vállalkozások óriási hasznot húznának ebből. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy javítjuk a hatékonyságot, akkor az első dolog, amivel foglalkozni kellene, az lenne, hogy hogyan javítjuk helyi szinten, regionális szinten a települések épületállományát. Azt szeretném tudni, tehát biztos úr, hogy van -e ezen a területen valami más ambíciójuk. És akkor utoljára az IFD frakciójának a szószólója, Niki Cavéla, remélem jól ejtettem ki nevét. Um. Köszönöm szépen, elnök asszony, két észrevételt szeretnék tenni. Az első az, hogy biztos vagyok benne, hogy az energiafőigazgatóság becsléseket végzett, és pontosan tudják, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre energetikai beruházásokra, és tudják, hogy mekkora a hiányzó összeg, és hogy honnan fogják ezt betölteni. Most ennek a hiánynak a betöltése többlet költségvetésből fog-e történni, hiszen óriási infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség. Honnan fog jönni a pénz? A magánszektor és a közszektor együttműködéséből? Vagy pedig a magánszektorból? Barozó úrtól, a bizottság elnökétől azt hallottuk, hogy európai projekt kötvényeket bocsátanának ki, ami lehetővé tenné, hogy óriási európai beruházásokat finanszírozzanak meg. Az energia kérdése nagyon gyakran felvetődik, amikor európai projektkötvényekről van szó önök biztos tanulmányozzák, biztos úr, hogy hogyan lehet cégkötvényeket használni, átalakítani, hogyan valósul meg ez a projekt kötvénykibocsátás folyik-e valamilyen munka, milyen szakaszban van ez az előkészítés, mert sokat hallunk ezekről a kötvényekről, európai projektkötvényekről a bizottság költségvetési felülvizsgálati dokumentumában is olvastam róluk. A második kérdésem a következő. Minnyáján arra a következtetésre jutunk, hogy nagyon sok pénzt kell az energiába fektetni, mert Európának nincsenek saját legalábbis rövid és középtávú energiaforrásai. Válsághelyzetek alakulnak ki, most például Egyiptomban, mi van akkor, hogyha az arab világban, Észak-Afrikában dominó effektus jön létre? Rá kell jönnünk, hogy a déli koridornak és közép-európának súlyos problémái lehetnek ebből. Mit teszünk? nem kellene saját energiaforrásokat kialakítani? Kérdésem az Európai Bizottsághoz. Finanszírozzuk-e, ösztönözzük-e a magáncégeket, hogy feltárásokat végezzenek, kutatásokat végezzenek, és új energiaforrásokat találjanak. Nemrégen Ciprus és Izrael között földgáz találtak, a besések szerint 3000 milliárd köbmétert. Ezért elgondolkoztam rajta, és megkérdezném biztos úr, hogy ösztönzik-e a magáncégeket az ilyen feltárásokra, hogy saját európai energiaforrások is legyenek. Köszönöm. Das war die Runde. Köszönöm szépen. Ez volt a frakciók köre, és most még egy elég hosszú hozzászólók listája van előttem, és mindenképpen kérem, hogy a hogyha hozzászólnak, főként liberális frakcióból jövő kollégák szerepelnek ezen a listán, de még kérem, hogy még jelentkezzenek, még három hozzászólót felveszek a listára, egy-egy percben szólhatnak hozzá, Ivan Gozmanis, Boguslav Liberacki és Jan Olbricht, akik még egy-egy percben hozzászólhatnak, és ezt követően kapja meg a biztos úr a lehetőséget arra, hogy válaszoljon. Tehát, hogyha időnk van, akkor végigmegyünk ezen a hozzászólók listáján, hogyha nem lesz időnk erre, mert hiszen akkor már lehet, hogy negyed 11 lesz, akkor ezeket a kedves kollégákat törölni fogjuk a hozzászólók listájáról, Váj Mária igen, hát valószínűleg máshogy nem működik, de én akkor is javasolnám, hogy a, ha még kollégák szerepelnek a ezen a listán, akkor, és ettől eltérő kérdésekkel szólnának hozzá, amelyek eddig itt nem hangzottak el, akkor a titkársághoz adják le a kérdéseiket, és a következő napokban kapják meg a választ erre. Valóban mondja az elnök asszony, a biztos úr meg is ígérte, hogy azok a kérdések, amelyekre már nem lesz idő válaszolni, illetve nem lesz mód válaszolni, azokat írásban a következő napokban megválaszolja. Rendben, folytassuk, egy, egy percük van. I have two questions, Mr. Com- uh, Commissioner. Köszönöm szépen. Két kérdésem van, biztos úr, először is. Hogyha ö, megnézzük a 2011-es költségvetést, nem sok pénz van, ö, fél milliárd ö, euró, ez tizede a 2010-esnek, ugyanis különleges pénzeket, rendkívüli pénzeket a vidékfejlesztésből és alapokból kívánnak összehozni. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen rendszerrel lehet nyomon követni ezeket a projekteket, mert a legrosszabb forgatókönyv szerint a pénzt csak megadják, de valójában semmilyen cél nem teljesül. Tehát milyen rendszerrel lehet ezeket a projekteket nyomon követni? Mert később majd valaki megkérdezi, hogy ennek az intézkedésnek milyen volt a hatékonysága. A második kérdés elég konkrét. A közös energiahálózati projektekre. Az egyik példa Svédország-Litvánia összekapcsolása. Az Európai eh, Bizottság is támogatta ezt. Nem tudom, hogy ez a projekt halad-e, vagy nem. Köszönöm. Eh, a következő Borislav Lubiracki. madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz az energiaforrások változatosabb betételéről tudna egy kicsit bővebben beszélni. gáz és szén, illetve földrajzi diversifikálás. További kérdés, a külügyi szolgálat tud-e támogatni ebben? Ján, következik. Dva pytania. Pierwsze pytanie dotyczy... Biztos, elnök asszony, biztos úr, két kérdés. Az első kérdés azzal kapcsolatos, hogy az épületek energiahatékonysági mutatóit minek alapján állítják fel. Energia megtakarításról beszélt az épületekben. Hogyan értékelik a jelenlegi helyzetet? Mennyiben működtek az eddigi intézkedések? Második kérdés. Tudom, hogy az egyik főigazgatóságuk támogatta hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak bizonyos városoknak a kibocsátás csökkentéshez. Herr Kommissar, um, ich bitte... Igen, akkor kérném, hogy a biztos úr adjon válaszokat a kérdésekre. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a jelenlegi időpontban az én feladatom az az, hogy az energia területén tegyek javaslatokat arra, hogy milyen programokkal, projektekkel, milyen súlyponti kulcskérdésekkel tudunk a következő költségvetési periódusban egy európai zált energiapolitikát folytatni. Ha mindezt figyelembe vesszük, ez egy nagyobb, terjedelmesebb katalógus lesz, mint amit le tudnánk képezni a költségvetésben. De ennek ellenére azért ez egy hibás hozzáállás lenne, hogyha én már rögtön, mivel ezt tudom, egyből törölnék néhány nagyon fontos projektet, hiszen más e, költségvetési területek mérlegelésével agrár, e, általános kutatás, strukturális alapok, infrastrukturális szempontok alapján önök azok, és a tagállamok azok, akik utána kialakíthatják és megadhatják azt az iránt, hogy összességében hogyan alakuljon majd nagy vonalakban az Európai Unió fejlődése. Az elmúlt hetekben erre nézve kaptunk is leveleket a tagállamoktól, és már decemberben is történt erre nézve munka. Amiről viszont meg vagyok győződve az az, hogy az energiapolitika európai tétele az mindenképpen európai szinten e, többletértéket fog a kutatás, a hatékonyság, a környezetvédelem terén hozni. A hatékonysággal kapcsolatban az egyik képviselő joggal mondta azt, hogy a hatékonyság nem európai szinten kerül elérésre, hanem magukban, a tagállamokban, illetve az egyes városokban ez a CO2 kibocsátás csökkentésére ugyanígy, és legtöbb ilyen hasonló célra ugyanígy érvényes. Tehát itt az épületben mi növelhetjük ugyan a hatékonyságot, de valóságban ezek a régiókban és a különböző településeken folytatott projekteken keresztül valósul meg. És ezért azt gondolom, hogy a már álló, meglévő épületek szanálása és rekonstrukciójával kapcsolatos energiahatékonyság növelés a kulcspontja ennek. És azt gondolom, hogy a költségvetési konszolidáció, ami a legtöbb tagállamban most jelen pillanatban igényként fog jelentkezni, tendenciálisan oda fog vezetni, hogy a magán épületek és középületek szanálásakor kiadható forrásoknak a csökkentéséhez fog vezetni kényszerszerűen. És ezért azt gondolom, ha mi a strukturális programjainkban motivációt, ösztönzést fogunk nyújtani arra, hogy az önkormányzatok lehívhassanak pénzeket erre a célra, annak érdekében, hogy ezen a területen ne kényszerüljenek arra, hogy csökkentsék a forrásaikat, hanem átcsoportosíthassanak eszközeket, és hiszen ezek nagyon is értelmes céljai lehetnének az európai költségvetésnek, és súlyponti programokat képezhetnének regionális és helyi szinten is. Tényleg ne csapjuk be magunkat, hogyha valaki szanálja az épületét, akkor nem azonnal fogja élvezni ennek a hasznát, hanem a következő 40 évben csak. Tehát a mi programjainknak ösztönözni kell arra, hogy ezeket a befektetéseket megtegye, de ennek a gyümölcsei csak a gyerekeink vagy az unokáink fogják ér, élvezni. Hiszen ez gyakorlatilag egy megfordított generációs folyamat lenne, és ez lenne az első eset erre, hiszen gyakorlatilag ugye mit teszünk, eladósodunk ugye hát a gyerekeink számára, illetve az unokáink kárára, azonban ennek ellenére ezzel párhuzamosan tudnánk csökkenteni az energiaköltségeket a gyerekeink és az unokáink számára, hiszen gyakorlatilag mi fektetünk be abba, hogy energiai szempontból hatékonyabb legyen az az épület a során. A következő súlypont a kutatás. A parlament mondhatja meg azt, hogy hogyan szeretné, és uh, utána a tanács az lehet, hogy egy inkább butább célokat fog kialakítani. Én nem ismerek egyetlen egy buta képviselőt sem, hiszen én tudom azt, hogy hogy nem beszélhetünk arról, hogy a parlamentben a többség butaságokról határozna, hogyha nekem a parlament azt tanácsolja, hogy az iterből szálljunk ki, akkor én ezt meg fogom tenni. De én egyébként nem tartanám ezt annyira okosnak, hiszen ezt az utat már néhány éve megtettük, tehát akkor legalább, ha már ebbe befektettünk, akkor kutassuk a végéig ezt a dolgot, és utána derítsük ki, hogy milyen standard lesz a, e, ezen a területén, és a demokráciának el kell fogadnia a többséget. Én el fogom fogadni az Európai Parlament többségi véleményét, hogyha azt úgy határoznak, hogy az ITERT e megállítjuk, akkor az amerikaiak és a többiek nem vennének onnantól fogva bennünket komolyan, és azt fogják mondani, hogy az Európai Unióval nem lehet komolyan vehető, hosszú távú programokat energia területén végrehajtani egészen a kernfúzió és egyéb más témákon kívül is. Tehát az ITER vagy az általános kutatás területén én azt hiszem, hogy biztosítanunk kell az ITER-re biztosított folyosót, és a SET terv és egyéb más kutatási programokra is biztosítani kell, és középpontba kell helyezni ezeknek a programoknak a fontosságát. Az infrastruktúrák területén én a kötvénykibocsátást lehetségesnek tartom tehát még ahogy mondtam, a kutatás az költségvetési téma kell, hogy legyen, de az energiahatékonyság és a társfinanszírozás az viszont már e, társadalmi e, részvétele kell, hogy megvalósuljon. Azonban az interkonnektorok, az LNG tölminelek és egyéb más területén végrehajtott beruházások, hiszen ezzel gyakorlatilag a gáz és az áram területén a részpiacok integrálását hajtjuk végre. Én ennek a finanszírozását kötvényeken vagy magán forrásokból logikusnak tartanám. De legyünk világosak a tekintetben, hogy be kell bizonyítanunk, hogy ez így olcsóbbá teszi ezt a dolgot. Az EIB és a struktúr struktúra bankoknak is vannak követelményeik a nyugdíjpénztárak és egyéb más magánbefektetők szeretnének hozamot elérni, és éppen ezért ők ugye nem karitaszok, vagy nem valamiféle közcélú egyesületek, és ezért azért legyünk tisztában azzal, hogy ez a kamat, ami itt elérhető ezeken a területeken, ez alacsonyabb annál, mint amit egyéb kötvénypiacokon el lehet érni. És akkor tegyük föl a kérdést, hogy az infrastruktúra területén közlekedés, ICT és energiainfrastruktúra területén, hogyha belépünk a kötvénypiacra, akkor legyünk tisztában azzal, hogy nem fogunk tudni azért abból kiindulni, hogy egy költségvetési megoldással szemben költséghatékonyabban fogjuk tudni megvalósítani ezeket a programokat. De azért mindenképpen mérlegelni kellene ezeket a megoldásokat, és a bizottságon belül tanácskozások folynak arról, hogy ezt ne javasoljuk-e az Európai Parlamentnek. És nyilván prioritási listát fogunk készíteni a projektekkel kapcsolatban, amelyeket végig fogunk venni, és ez az 1000 milliárd euró, ez nem 2020-ig érvényes, hanem az erőművek, az áram, tárolás és infrastruktúra területén. Ez 210 milliárd eurót számot adtunk ezekre a célokra, és azt gondoljuk, hogy ezeket nem lehet megfinanszírozni csupán a költségvetésből, tehát a társfinanszírozásra bizonyos ösztönzőket kell elhelyezni a rendszerben, és azt gondoljuk, hogy a konjunktúra programban is nagyon magas találati biztonsággal lehet ezeket megvalósítani, hiszen önök is előirányoztak erre nézve és ennek a projekteknek 98%-át sikerült a konjunktúra csomagban végrehajtani, és ez 8 milliárdot jelent éves szinten, tehát én 1 milliárdot tudnék elképzelni, amely társfinanszírozási ösztönzésként, amelyek egyébként nem olyan projektekre vonatkoznának, amelyeket nem lehetne megfinanszírozni a költségvetésben, mert nem érné meg, vagy pedig nem elvárható terhet rónának a fogyasztókra. És ezért azt gondolom, hogyha 2015-ig ezeknek a különböző elszigetelt sziget megoldásoknak a felszámolására elő lehetne irányozni, hiszen nem szabad megengedni, hogy ezek ilyen függőségek maradjanak a rendszerben. Diversifikálni kell, integrálni kell, és ez csak interkonnektorok segítségével lehetségesek, például a balti regionális területen. Múlt év nyarán például a gázellátási irányelvről határoztak önök, és elhatároztuk, hogy minden egyes tagállamnak 30 napra kell gáz tartalékokkal rendelkezniük. De hogyha 27-szer van 30 napra raktározott gázunk, akkor egy tagállamban sem jöhet létre gázhiány, hiszen hogyha az egyik tagállam a másik tagállamba képes ezt a tartalékát átszállítani, akkor minden tagállam képes lehet arra, hogy egy teljes évre akár biztosítsuk ezeket a dolgokat, hiszen ez egy szolidaritást valósítana meg az európai gáz és árampiacot, az interkonnektorok segítségével és más súlyponti kérdések segítségével, akár társfinanszírozással is, ahogy említettem, akár projektkötvények kérdése is ennek során szóba jön. A 2050-es agendával kapcsolatban pedig tervezetben a második negyedévben kerül majd önök elé, nagyon sok kérdést fog ez tartalmazni majd, amin ben eszmecserét kell folytatni, és egy világos, a megújuló energiák kérdése nem vezet az ellátási biztonság növeléséhez, hogyha nem oldjuk meg az áram tárolás kérdését, és az áramtárolás kérdését meg kell oldani. Ez egy kérdés. Tudjuk a szenet, az olajat, a gázt, a nukleáris anyagokat, tudjuk, még a bordói bort is tudjuk akár a kenyeret is le tudjuk eh, fagyasztani, mindent le tudunk fagyasztani, tudunk tárolni, de az áramot eddig nem tudjuk tárolni, ha csak nem egy kis vizet valahol tudunk tárolni, még ez lehetséges. De például Norvégiában egy partnerállammal, vagy Ausztriában, az Alpokban, vagy Franciaországban a partnerállamokkal, vagy a Nyugat-Balkánon például lehetséges ponttároló létesítményeket kialakítani, amik a Natura 2000 20-as programban is figyelembevételre kerülnek. Az osztrákok például Kaprumban, a Glosgrockneren például hajlandóak lennének arra, hogy pont tároló létesítményeket hozzanak létre, de akkor Linzbe kellene vezetékeket ki, e, megépíteni, és ez, ezekhez nagyon fontos lenne, hogy felgyorsítsuk és leegyszerűsítsük az engedélyezési folyamatokat. Erre egyébként majd tavasszal fogunk készíteni javaslatot. De vannak más technológiák is az áramtárolásra, biotárolók és egyéb vízerőtárolók és stb. más megoldások. És a tisztelt ház például itt nagyon nagy feladatot kap majd, hiszen önök 90%-os energia megtakarítást említettek az előbb. És a bio üzemanyagok első generációval. Például én nem vagyok annyira boldog, mert hiszen a fenntarthatóság rendkívül nagy kérdésként jelentkezik, ugye? És a 10 százalékos célkitűzés az energiapolitikában talán nem volt teljesen átgondolt akkoriban. És a 90%-os megújuló energiákra való áttérés terén e, most hadd kérdezzem meg, el tudnák önök képzelni azt, hogy Franciaország, aki egy szívemhez közel álló tagállam, kész lesz arra, hogy 40 év múlva már nulla energiát állítson elő atomerőből és 90%-ot megújuló energiából, mondjuk egy nagyon fontos új tagállam, mondjuk Lengyelország, kész lesz arra, hogy 90%-át az energiának ne szénből, hanem megújuló energiaforrásokból állítsa elő. Ezek csak kérdések akarnak lenni. Tehát megoldásokra van szükségünk, de olyanokra, amelyek minden tagállamtól elvárhatóak, hiszen a 0%-os CO2 kibocsátás, amiben megállapodhatunk, de hát utána a CCS eh, szénből és gázból, ez eh, elképzelhető, hogy eh, széles megállapodásra jusson az Európai Parlamentben. De ezeket a kérdéseket a különböző agendáinkban, a következő hetekben, tervezett formájában meg fogjuk vitatni önökkel majd itt a parlamentben, az Európai Parlamentben. Hogyha ránézek az órámra, akkor látom, hogy nem maradt elég idő arra, hogy a további nagyon bonyolult kérdéseket megbeszéljük, de a frakció szószólókkal és a jelentéstevőkkel készülök a következő eszmecserére, és a következő hónap napokban folytatjuk az energia kérdésekben ezt a nagyon gyümölcsöző eszmecserét. Nagyon jó további tanácskozásokat kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Öttinger biztos úrnak, és nagyon köszönjük az eddig adott válaszokat, és azt is köszönjük, hogy kész arra, hogy azokat a kérdéseket, amelyekre még nem lehetett most megválaszolni az idő hiányában idő, eh, hiányában írásban megválaszolja, és Salvadornak szeretném még átadni a szót arra, hogy lezárásként még Eh, hozzászóljon a kérdéshez, és a hozzászólók listáján is egyébként szerepel Salvador, kérem, hogy eh, a többi kollégát, aki még szerepel a listán, írásban tegye fel a kérdését, a titkárság pedig továbbítani fogja. Pausen, Pandi, Rilke és eh, de Castillo. Őket kérem arra, hogy kérdéseiket írják fel, és írásban küldjék meg a titkárságnak. Salvadoria. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam is nagyon hálás vagyok Ötinger biztos úrnak. Köszönöm szépen a válaszát. Úgy gondolom, hogy elég világos a vita kimenetele. Hallottunk kérdéseket, illetve válaszokat is. Megkezdődött a reflexió, a gondolkodás az Európai Bizottsággal. Az Európai Parlament valamivel több mint egy hónap múlva javaslatot fog tenni. A az fontos, hogy a frakciók, a szakbizottság foglalkozzon ezzel a javaslattal. Hallottam a biztos úrtól, hogy a prioritások számát csökkenteni kell, de hogy jó prioritásokat kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy a régi prioritásokat fokozatosan felszámolják, új prioritások állnak a helyükre, az ütemezést kell megbeszélni, mindenki egyetért azzal, hogy versenyképesebb energiára, tisztább energiára van szükség, mindenki egyetért, hogy az energetika politikát új lendülettel kell ellátni, az európai növekedésnek ez motorja lehet, de beruházásra van szükség, a 2020-as stratégia keretében többek között, illetve a középtávú stratégiába is bele kell illeszteni három céllal, három 20%-os céllal. Tudjuk, hogy egyes tagállamok vonakodnak, a költségvetési felülvizsgálat nagyon fontos, több milliárd, több százmilliárd eurós kiadásról van szó, és még mindig elég nagy a szakadék a kitűzött célok és a rendelkezésre álló források között. Ismerjük a tagállamok költségvetési helyzetét, nehéz ez, a biztos úr tisztában van vele, egyensúlyra, arany középútra törekszik, az Európai Unió költségvetése és a következő költségvetési perspektíva proaktív kell, hogy legyen. A magánszektor kulcs szerepet játszik majd az energiaszektorban eszközölt beruházásoknál, de ugyanakkor a közköltségvetésből is pénzt kell erre szánni az energetikai beruházások, amennyiben a tagállamokon múlnak, kormányközi módon valósulnak meg, nehezen lesznek a dolgok megvalósíthatóak. Hogyha az európai közösségi költségvetés nem kap megfelelő szerepet, akkor nem az Európai Unió szintjén fogják a döntéseket hozni. Számomra alapvető fontosság, hogy az Európai Unió teljes súlyát bevesse, és az energetikai beruházásokról döntő szava legyen fontos vitát kell lefolytatnunk a költségvetési perspektíva kapcsán. Ugye a kollégák energia megtakarításról beszéltek, az energia takarékosság mindig a legjobb pénzeszköz, a legjobb finanszírozási eszköz, hiszen így pénzt lehet felszabadítani. És aztán vannak más megoldások is, például a kötvények tervezette. Úgy gondolom, hogy egyelőre túl sokat várunk ezektől a kötvényektől, energia, infrastruktúrák közlekedési infrastruktúrák finanszírozására, az európai kötvények sikerét mindenkit készpénznek veszi, holott nem tudjuk, hogy mekkora lesz az Európai Banknak, Központi Banknak a finanszírozási képessége a jövőben. Az európai befektetési bank mekkora kapacitással rendelkezik. Aztán van még egy dolog, amiről sokan beszélnek, kohéziós politikáról, strukturális politikáról esik szó, és energiapolitikáról egymással összefüggésben. Úgy gondolom, hogy van itt egy konceptuális probléma, amit helyre kell tenni. Biztos vagyok benne, hogy Hán biztos úr majd segít eligazodni hogyan hat ki mindez a regionális politikára? Vannak tagállamok, amelyek sok pénzt kapnak kohéziós és strukturális alapokból. Ezek a tagállamok kell-e, hogy megvalósítsák azokat a nagy beruházásokat, amelyek például az összekapcsolásban várhatóak. Úgy gondolom, hogy oda kell erre figyelni. A kohéziós, a regionális politikát fenn kell tartani. és fel kell vetni, hogy a strukturális politikának milyen szerepe lehet az interkonnexió megvalósításában, az összekapcsolás megvalósításában, a strukturális, a kohéziós alapok nem jelenthetik elfinanszírozás forrását, ha csak erről nem köt megállapodást a három európai intézmény. A parlamentnek is van ebben ugye szerepe, infrastruktúrális finanszírozást is lehet ugye kohéziós strukturális alapokból finanszírozni, de hát ezt meg kell beszélni, erről vitát kell folytatni. Ötinger biztos már elment, de ami az ITER-t e illeti, a Költségvetési Szakbizottság és a mi szakbizottságunk egyetértett, hogy tartsuk meg a finanszírozását, de azért a biztos úr figyelmébe ajánlom, hogy az ITER-t e csak a mezőgazdasági többletekből lehet finanszírozni nem így lehet jó energiapolitikát kialakítani a jövőben, más kell találni. Köszönöm szépen, Salvador! és valóban azt gondolom, hogy nagyon sok pont van, amiben még nagyon pontosan végig kell gondolnunk azt, hogy azokat a dolgokat, amelyeket Öttinger biztos úr jó ötletként itt előadott, hogyan tudjuk megvalósítani és persze a kérdés az mindig e háttér mögött az, hogy a költségvetésből hogyan tudjuk ezeket majd megvalósítani, és nagyon sok meggyőző erőt kell majd még a tagállamok felé is, és saját magunk felé is végrehajtani ezt követően. Akkor most azt mondom, hogy folytassuk a napi rendünket egy kicsit ugyan elcsúsztunk, de én azt hiszem, hogy ezt még be tudjuk majd lazán hozni. David osullivan üdvözlöm körünkben, aki e, most fő főtitkárra az Európai Külügyi Szolgálatnak, Chief operating officer, hogy így mondjam, mert előttem csak az angol megnevezése szerepel. Én azt hiszem, hogy tehát a főtitkárok azok, akik a különböző adminisztratív és igazgatási kérdésekkel foglalkoznak. És tehát, hogyha megnézzük a régiók bizottságában, vagy a gazdasági és szociális bizottságban, akkor a főtitkárok azok, akik az igazgatási feladatokat hajtják végre, de ez persze mindig a cím, a rang megnevezésének a kérdése is, de mindegy, az a lényeg, hogy itt van körünkben, és ez egy iszonyúan új feladatkör itt az Európai Unión belül, és ez egy olyan vadonatúj feladatkör, amit korábban nem is ismertünk így az Európai Unión belül, és mint három intézményben vannak olyan szerepkörök, amelyek mind a három intézményben vannak, és van egy főnökasszony, aki pedig egyrészt a tanács kül kapcsolati főképviselője, így sem szabad őt nevezni, is egyben, és őt már többször is üdvözölhettük a bizottságban, már beszéltünk arról, hogy megbeszéltük, hogy az EKS eh, kérdése hogyan fog hatni a jövőbeli költségvetésünkre, milyen költségvetési hatásai lesznek, és milyen átcsoportosításokra lesz szükség más bizottsági eh, költségvetési forrássorokból, eh, ez kiváltani, és egy más kérdés pedig, hogy egy az európai külügyi szolgálat létrehozása milyen kihatással lesz a többi 27 külügyi szolgálatra a tagállamokban, hiszen az IKS e az azért ne legyen csak a pusztán a 28 a sorban, hiszen nagyon fontos a hatékonyság szempontjából ez nem lenne a megfelelő megoldás. Tehát nézzük meg, milyen szinergiák és milyen megtakarítási lehetőségek mutatkoznak. Ezeket a kérdéseket már mindnyájan feltettük, ugyan még válaszokat nem kaptunk rá, de lehetséges, hogy David O'Sullivan most a rendelkezésére álló 10 percben mielőtt a kollégáink kérdéseket feltennének, még felvilágosít bennünket ezekről a kérdésekről. Most nem lesz viszont arra időnk, hogy frakciónként hozzászóljunk, hanem kérem, hogy akiknek kérdésük lesz, David O'Sullivanhez jelentkezzen, megnyitjuk a hozzászólók listáját, már három hozzászólónk van, már négy is van, öt, rendben, akkor a további kérdéseket majd ilyen formában fogjuk tudni megválaszolni, és akkor kérem David O'Sullivan 10 percre őni a szóvezessen vezessen be bennünket a témába. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy az Európai Külügyi Szolgálatról szóljak néhány szót. Elnézést kérek, hogyha itt a titulusom esetleg megnehezíti a dolgokat. Valóban operatív igazgató vagyok, bár attól tartok, hogy ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen én mindenért felelős vagyok, ami nem működik, a helyet, ami működik. Nos, amióta a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és ugye beindult az együttműködés, parlament is nagyon aktívan együttműködött, Catherine Ashton megpróbálta minél előbb felállítani ezt az új szolgálatot, az egyetműgyben ugye ez szerepelt, az alkotmányba is bekerült ez, és aztán végül a Lisszaboni szerződésben végződött az ügy. Nem emelnék ki sok mindent. Tulajdonképpen a feladatunk az az, hogy ezt a struktúrát felállítsuk, hogy működőképes legyen. Amennyire tudják, itt most arról van szó, hogy a meglévő erőforrásokat hozzuk, gyűjtjük egy helyre. És akkor végig mennék a fontos dolgokon, tehát ugye már léteztek a főbb részek vagy a tanácsi, vagy a bizottsági költségvetésből ezeket az erőforrásokat, a humán erőforrásokat már finanszírozták. Én itt a brüsszeli alkalmazottakra gondolok, tehát ugye a, fő, a tanácsi főtitkárság, vagy pedig a bizottság személyzetéről, illetve pedig kb. 137 országban vannak képviseletek, és ott is ugye ezekben a bizottsági irodákban dolgoznak alkalmazottak december 1-től kezdve, 2009. december 1-től kezdve, ők már úgy működtek, mint Európai Uniós irodák, delegációk, és az elnökség szerepét is, az elnökséget is képviselték. Tehát szeretnénk ebbe a szolgálatba a nemzeti diplomáciai szolgálatok dolgozóit is integrálni. 2013-ra talán lesz, tudjuk zárni ezt a szakaszt, hogy legalább a szolgálat egyharmadát adják a nemzeti diplomáciai szolgálatok alkalmazottai négy évre szóló határidős szerződéssel. Persze mindig nehéz ez, most állítjuk össze, állítjuk fel ezt a szolgálatot, és az egyik felhív, kihívás az még mindig az, hogy 7-8 vagy 9 különböző épületben vannak szétszorva a kollégák Brüsszelben, tehát még mindig szét vannak választva a bizottság, tanács, ilyen-olyan titkárságok, stb. Gondolom a Költségvetési Bizottságban követték a vitát arról, hogy ugye szeretnénk, ha egyetlen egy épület a rendelkezésünkre állna, ahol minden kolléga elfér, és akkor itt működhetne a szolgálat. Itt az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy milyennek a szolgálatnak a hozzáadott értéke. Ahogy mondta elnök asszony is, mi nem a 28. diplomáciai szolgálat vagyunk, hanem mi további hozzáadott értéket kívánunk teremteni az EU e, külkapcsolati munkájához, és nagyon szorosan kívánunk együttműködni a tagállamokkal. A tagállamok ugye 27 külképviselettel képviseltetik magukat sok esetben más országokban, attól függően, hogy az adott főváros stratégiai szempontból mennyire jelentős. Az első feladatunk tehát az az, hogy a szinergiákat maximálisan kihasználjuk. Más szóval, ahol ugye már dolgozott mondjuk bizottsági személyzet, vagy a tanácsfőtitkárságán dolgozott személyzet, azt hiszem, hogy ezt elismerték, hogy ez a két eh, testület ugyan intézményileg eh, külön volt, nem működött együtt elég szorosan, tehát a, volt egy kis eh, elválasztás, ezt ugye én a közös kör és biztonságpolitika, illetve ugye a bizottság munkája közötti kis távolság volt, hát most megpróbáljuk ezt a kettőt közelhozni egymáshoz, integrálni a különböző eszközöket Teljesen mindegy, hogy ez a közös külös biztonságpolitikai költségvetés, vagy a tagállamoknak a költségvetése, a, mit tudom én, a polgári műveletekre, és így tovább. Hát a parlament ugye tudja, hogy milyen forrásokat kezel a bizottság, tehát a lényeg, hogy ezeket integrálni kívánjuk, és reméljük, hogy hatékonyabbak tudunk lenni, és mondjuk a különböző eszközöket így sokkal jobban tudjuk kihasználni egy olyan politikának a szolgálatában, amelyet Catherine Ashton jelenít meg, ugye egyszerre alelnök és egyszerre főképviselő szerepében, tehát így tudja a közösségi dimenziót is érvényesíteni. Tehát a tanácsi és a bizottsági dimenzió is egyben megjelenik, hiszen egyszerre főképviselő és a bizottság alelnöke. Ez, erről a módozatról már korábban létrejött a megállapodás. Ami a jövőbeni költségvetést illeti, azt hiszem, hogy Pibász biztos úr majd még később ma reggel beszél arról, hogy az Európai Bizottság a kezdetekben legalábbis hogyan kívánta kezelni a négyes fejezetet, tehát ugye a külkapcsolatokat a pénzügyi tervben, és az Európai Külügyi Szolgálat ebbe a folyamatba csatlakozik be, hiszen a bizottság a tanácsnak és a parlamentnek fogja benyújtani a javaslatait még a nyár előtt, arra vonatkozóan, hogy a jövőben a finanszírozást hogyan képzeli el. Tehát talán most még itt nem lenne érdemes erről beszélnem, hanem hagynám Pilbács biztos urat, hogy ezt részletezze. Mi az ő munkájához kívánunk aktívan hozzájárulni. Ami az adminisztratív költségvetést illeti, mire lehet itt számítani? Nincs nagyon sok további költség, van egy-két induló költség, kértünk a kiegészítő pozíciókat, hogy a képviseleteket megerősítsük, illetve hogy a központot megerősítsük, és a Költségvetési Bizottság tagjai tudják, hogy ezek az induló költségek mondjuk arra is vonatkoznak, hogy egy épületbe költöztetjük a kollégákat, de tulajdonképpen csak erről van szó, és arról, hogy a költségeket konszolidáljuk egy költségvetésbe, ami az LKS költségvetése lesz, és ezt a 2012-es évben nyújtjuk be először egyben, mint külön szolgálati költségvetés. Tehát most egyelőre vagy a bizottság, vagy a főtitkárság, a tanács főtitkárságának a költségvetésében vannak meg ezek a források. Tehát, hogy mondjam, nem, nem növeljük az adófizetők költségeit jelentősen. Tehát a 10% megtakarítást elkívánjuk érni, ezt ugye a költségvetési hatóság kérte tőlünk, tehát az átfedéseket meg tudjuk szüntetni földrajzi szempontból a képviseleteken, ugye tanács és bizottsági munka közötti átfedéseket, akkor még új feladatokat is be tudunk indítani, amelyek erre a szolgálatra jutnak. Különösképpen mondjuk az elnökségi szerep jobb képviselete, tehát Brüsszelben és a képviseleteken, hiszen az elnökség, a tanács elnöksége nincs mindig annyira jelen, például a tanács külügyi szerkezetében, tehát az LKS személyzete fogja elnökölni a munkacsoporti üléseket, és a Politikai és Biztonsági Bizottság üléseit, és természetesen Catherine Ashton elnökli a külügyi tanácsot, tehát jelentős munkát végzünk, amit korábban az adott elnökség, a soros elnökség töltött be, ők határozták meg a napi rendet, és ők elnökölték az üléseket, de ez most majd ránk jut. És ugyanez vonatkozik a delegációkra, tehát a képviseletekre, és azt hiszem, hogy ez egy igen jelentős kiegészítő munkaterhelés, amit kaptunk, a koordináló szerepet töltjük be harmadik országokban, amelyet korábban megint csak a soros elnökség látott el. Tehát a koordinációs üléseket elnököljük, és az EU delegációnak a vezetője képviseli az unió egészét, és az információ megosztása, illetve a tagállamok amelyeknek nagykövetsége van az adott országban, azok között koordinálunk, az információ megosztási feladatokat is el, ö, látjuk. Tehát ezek mind olyan feladatok, amelyeket korábban a soros elnökség látott el. Láthatják, hogy az LKS tehát ö, több koherenciát, következetességet teremtett, és az erőforrások racionalizálását tette lehetővé. Én nem azt mondom, hogy pénzügyi szempontból ez hatalmas jelentőséggel bír, hiszen tudom, hogy ez a szakbizottság általában nagyobb összegekhez szokott, tehát ahhoz képest ez egészen kis összeg, de ettől függetlenül fontos lépésről van szó. Ami pedig azt a kérdést illeti, amiről mindenki gondolkodik, ugye, hogy ennek mik a közép, illetve hosszú távú következményei, mondjuk a nemzeti diplomáciák esetére, hát ez még egy nyitott kérdés nem kívánjuk kiváltani a tagállamok nemzeti diplomáciai szolgálatait, nem ez a mi feladatunk, de talán még az is kiderülhet, hogyha be tudjuk bizonyítani az értékünket, és mondjuk ez meg is történik, akkor talán a tagállamok egy picit másképpen fognak gondolkodni arról, hogy hogyan is szervezik meg diplomáciai jelenlétüket harmadik országokban, ahol mondjuk van EU képviselet amely támogatást nyújt, logisztikai támogatást, hogyha a tagállamok ezt így kívánják, akár osztozhatunk a közös irodán, és így tovább. De ezek még olyan gondolatok, olyan elképzelések, amelyek fokozatosan fognak majd kialakulni. Nincs előre kész napirendünk, nincs előre kész kívánságlistánk azt kell először megmutatnunk, hogy valóban érdemesek vagyunk arra a bizalomra, amelyet a parlament és a tanács belénk helyezett. De ezt én itt abba is hagyom elnök asszony, mert kitöltöttem a 10 percemet, hát természetesen nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és remélem, hogy mindenkinek ez az első bevezető egy kis betekintést nyújtott azokba a kihívásokba, amelyeket egy új szolgálat felállítása jelent. Hát ez rövid volt és nagyon tömör, legalábbis amit a végén elmondott, ez mindenképpen és talán akkor most rögtön a megtakarításokat talán összefoglalhatjuk, hiszen nagyon fontos az a kérdés, hogy még nem tudjuk, hogy mennyit tudunk megtakarítani a tagállamoknál. Ugye sokszor, amikor az európai hozzáadott értékről beszéltünk az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatban, akkor elhangzott többször is az, hogy igenis kell, hogy legyenek megtakarítások ebből, de hát jelen pillanatban az EKS-nek ezt még be kell bizonyítani, hogy ezek valóban meg is fognak történni. Rendben. Mivel tudjuk, hogy 11 órakor Pibax komisszár biztos úr fog hozzánk csatlakozni, ezért látom, hogy hat hozzászóló szerepel a listánkon, és ezért nem, már heten vagyunk, tehát akkor mindenkinek egy percet tudunk adni annak érdekében, hogy akár még Oszaliven úr még választ is tudjon adni erre. Tehát akkor én rövid leszek, hiszen az IKS-ről e már többször is beszéltünk, és én nagyon örülnék annak, hogyha ezt a konszolidációs feladatot végrehajtanák, és ez a bizottságra is ki kell, hogy terjedjen. Az fk ban is nagyon sokan vesznek részt, és ezért nagyon remélem azt, hogy a konszolidációs hatás nagyon is jelentős lesz, és tudjuk azt viszont Ószaliven úr, hogy nagyon nehéz feladata van, de nagyon fontos, hogy az EAD-nál ezek a feladatkörök kiosztásra kerüljenek, hiszen kétszer annyian dolgoznak ebben, mint például a német külügyi szolgálatban, és hogyha ezeket a viszonyokat is figyelembe vesszük. Azt gondoljuk, hogy az IKS-nek az egyik gyengesége, hogy nem beszéltek igazából a feladatköréről, az audit majdhogy nem az ellenőrzés szinte nagyobb terjedelemben kerül tárgyalásra, mint a feladatok, és ez egy hiba. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy európaizálni kell ezt a szolgálatot, és hogy, tehát, hogy milyen szolgáltatásokat kaphatunk, tehát milyen ö, ajánlatokat, mit, milyen ö, ki, milyen feladatokat fognak felkínálni a tagállamoknak, amelyeket át tudnak vállalni a vállukról, tehát hogy hogyan, milyen formában fog valóban megjelenni a színpadon ez a külügyi szolgálat. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Uh, nyilván a lehetséges megtakarítások kérdése a tagállamok számára alapvető fontosságú, csak nehéz pillanatnyilag foglalkozni vele. Ez nem csak adminisztratív kérdés, ez egy politikai kérdés, őszintén szólva uh, nem igazán bíznak az elkezdben, az Európai Unióban nem tudják, hogy rábízhatják-e a munkát saját független külpolitika, a szuverén állam definíciójának a része. Tehát ez egy politikai kérdés. Konkrétabb kérdéseket szeretnék feltenni. A madridi megállapodás után az Európai Parlament is állásfoglalást fogadott el, kérdéseink voltak, a 2011-es tartalékba tettünk bizonyos pénzeket. Ezek nem csak rövid távú, hosszú távú kérdések is. Hol tartunk ebben? Mi a helyzet a staffing tartalékkal, tehát az alkalmazottak felvételére félretett pénzzel? Nehéz kérdés a földrajzi, a nemi egyensúly, stb. Hol tartunk most ezekben? Aztán volt egy fenntartásunk a polgári alkalmazottakkal, hogy ne legyen túl sok katona a külszolgálatban. Hol tartunk ebben? Elszámoltathatóság, átláthatóság, parlamentájékoztatás, ahol tartunk ebben, illetve a külön megbizottak integrálása az EKS-be hol tart ez, végül pedig 2012-2013-as pénzügyi tervezés kapcsán 5-7 százalékos növekedés írunk elő, az EKS hogyan fogja tudni a működési költségek ilyen növekedését felvállalni saját adminisztratív költségeinek növelése nélkül. Äh, Például én nem tartom jónak, hogyha az én frakciómhoz tartozók ennyire nem tartják be az időtervünket. Hansen asszony. Köszönöm szépen. Mindenesetre köszönetet szeretnék mondani Oszaliven úrnak a magyarázatokért úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdésünk van minnyájunknak, különösen a megtakarításokkal kapcsolatosan, illetve hogy a nemzeti költségvetések hogyan tudnak profitálni ebből az egészből. De azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire lesznek diplomatikusak és félénkek ebben az eljárásban, amely ugye az önök szükségleteiről szól. Ugye most nem a jelenlegi felelásról, jelenlegi ügymenetről és kérdésekről beszélünk, hanem 2020-ig kell felvázolni a programokat, a programok alakulását, fognak-e önök teljes körű jövőképet felvázolni, túlmenően azon, hogy ki hol ül a jövőben. Köszönöm. Következő Franciska Brandner. Köszönöm. Igen, köszönöm. Jó, hogy Görön Farm pont arról beszéltem, amiről is akartam, úgyhogy csak hangsúlyoznám, hogy van különbség főtitkár és főigazgató között. O'Sullivan úr nagy küzdő a tárgyalásban, és ez jó dolog. Az egész nemzetközi diplomácia válságban van a Wikileaks, meg a hasonló jelenségek miatt. Ugye az ember sürgönyöket, táviratokat ír, aztán utána azt kiszivárogtatják mi a hozzáadott értéke az európai szintnek, és még egy kérdés, a polgári válságkezelésre vonatkozik. Mindenki gondolja, hogy több emberre van szüksége ehhez. Hogyan fog ezért megküzdeni? Aztán az emberi jogi konzuli szolgáltatásoknál látom, hogy 10% a hatékonyság, az új prioritási területekre kerül ez át. Azt hiszem, hogy reálisnak kell lennünk, a parlament nem várhatja az elkövetkező egy-három évben a lefaragásokat a soros elnökségtől való átvevés miatt. Azt hiszem, hogy horizontálisan több munkatársra lesz szükségük. Köszönöm. Uh, thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én inkább 2020 és 2025-re összpontosítanék, mint, a, mint sem az előttem szólók, akik a jelenlegi helyzetre koncentráltak. És megkérdezem Sullivan úrtól, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit a hosszú távú tervezésre, hosszú távú értékelésre vonatkozóan mikor valósítják meg, mert itt ugye kiadásokról van szó. Tudják, hogy a négyes kategória esetében mindig csak becslünk, sosem tudunk, tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz. Talán jobban fogjuk tudni, hogy az egyes területeken, politika területeken milyen erőforrások állnak majd rendelkezésünkre. Ha megnézzük ezt a globális kirakót 2020-2025 esetében, ugye azt látjuk, hogy nyugatról keletre tolódnak a súlypontok, Ázsia, Kína, és így tovább, tehát a hatalmi központok ott fognak kialakulni. Hát nekem érdekelne, hogy milyen lesz a világ 2020-ban, ehhez kellene igazítani a kiadásokat, ahelyett, hogy lépésről lépésre totyogunk, és nem tudunk szembenézni a valódi kihívásokkal. Hát so, wir sind immer... Rendben, mint mindig alul finanszírozottak vagyunk, és nem hiszem, hogy a közeljövőben ez javulna, még hogyha például most az észak-afrikai helyzetről beszélünk, és az ottani dolgok alakulásáról, vagy a közel-keletről, akkor én már most félek, hogy mi lesz, mi fog történni a mi költségvetésünkkel. Ez kollégája szó. Eh, Szeretnék feltenni egy kérdést. Értem, hogy szükség van egy olyan épületre, ahol az EKS állandó munkatársai dolgozhatnak, találkozhatnak, ez megkönnyíti a munkát nyilván. Amit nem értek, az az, hogy a megszorítások körülményei között az épület, amit javasolnak, 23 év alatt kerül kifizetésre, és ren, rengeteg pénzbe kerül, pedig gyakorlatilag jelképes funkciókat vesz át ez az épület. Őszintén szólva nem tudom, hogy mennyit ér az LKS, hogyha ö, a negatív közvéleményt is le kell küzdeni, hiszen minden egyes tagállamban megszorítások vannak és ön szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy az EKS nem egyszerűen 28. diplomáciai szolgálat lesz. -e. Hogyha nem sikerül elérni ezt, akkor világos stratégiára van szükség. Grazie Presidente, cercherò di essere... Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek amikor um, az Európai Unió külkapcsolatairól beszélünk, akkor a Lisszaboni szerződést említjük, és azt, hogy uh, ehhez igazodnunk kell, végre kell hajtanunk uh, ezt, és természetesen az Európai Unió hitelességét meg kell őrizni, javítani kell az euró kialakított képet, képet a világban. Gondoljunk arra, hogy a fejlődő országokban az Európai Unió a legnagyobb donor, és uh, támogatni kell az inkluzív növekedést ezekben az országokban. Nagyon sokszor, amikor a külkapcsolati tevékenységekről beszélünk, akkor politikáról és finanszírozásról is szó van, de ezt a célkitűzést koordinált fellépéssel lehet elérni, tehát a külügyi szolgálat, az Európai Beruházási Bank, a bizottság működését koordinálni kellene. Tehát például minden évben 11 milliárd eurónyi támogatást nyújtanak. Aztán az EBB 9 milliárdnyi hitelt nyújt Európán kívüli projektek végrehajtása, és az végrehajtására és az Európai Külügyi Szolgálatnak az a feladata, hogy diplomáciai szempontból támogassa ezeknek a projekteknek a végrehajtását, hogy ez jól sikerüljön, a két első szereplő munkáját támogassa, amire, amik akikre említettem. Tehát egyfajta közös irányításra lenne szükség e között a három szereplő között, hogy legyen végre egy egységes hivatal, egyetlen egy iroda azokban az országokban, ahol működnek, ahol működik az Európai Unió, ahol tevékenykedik az Európai Unió. Lehetne mondjuk egy munkacsoportot létrehozni, a parlament, a tanács, az Európai Bizottság, az EBB között, illetve az LKS e között. Ja, danke. Igen, köszönöm szépen, és remélem, hogy O'Sullivan úr legalább néhány kérdést, amit itt feltettünk, meg tud válaszolni, valószínűleg nem fog tudni a még felmaradó időben minden kérdést megválaszolni, de legalább próbálja meg. Köszönöm. Well, chair, I... Nos, elnök asszony, nem kívánok nem szeretnék udvariatlan lenni, azáltal, hogy mondjuk nem válaszolok minden kérdésre, de közben a bizottságtól sem kívánok túl sok időt elvenni, mert az is udvariatlanság lenne. Úgyhogy kérem, hogy jelezzék, hogyha úgy gondolják, hogy már túlságosan sok időt veszek el a válaszokkal, válaszokkal mert rengeteg kérdést vetettek föl. Azt hiszem több órába telne, mire mindent részletesen megválaszolnék. Az első felvetés Gröszle asszony által egyetértek azzal, hogy jól, pontos definícióra van szükség, tehát mi a küldetésünk, mik a feladataink. Persze már megörököltünk egyfajta feladathalmazt, amelyet, amelyek kell kezdeni valamit. A bizottságtól örököltük ezt, a tanács főtitkárságától, a képviseletektől, amelyek ugye már ott vannak, a helyszínen is már működnek. Tehát ezeket a feladatokat megörököltük. Az első kihívás az pont ebben a szerepemben az, hogy folytatódjon a, a szokásos üzletmenet, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. De ez persze nem jelenti azt, hogy ezek a feladatok teljesen fel is használják az összes energiánkat, és Eston asszony teljesen világosan fogalmaz, prioritizálni kell, tehát el kell dönteni, hogy mi fontos a követke, elkövetkezendő években, és melyik azok a tevékenységek, amelyek kevésbé. Tehát éppen ezt most végezzük, de nyilván tudják, és gondolom, hogy értik azt is, hogy az is egy nagy kihívás, hogy magát a szervezetet felállítsuk, és a működést, a folytonosságot fenntartsuk, közben pedig tervezzünk előre. Hát eh, nem túl könnyű ezeket a dolgokat összeegyeztetni, de hát elfogadom, ez, ez most a feladat. A következő kérdése pedig azt tudnám csak mondani, a földrajzi kiegyensúlyozottság, és így tovább. Kertin nyíltan beszélt erről. Ez egy kihívás, különösképpen a nemek közötti egyenlőség megteremtése. Azt hiszem, aki eltöltött egy kis időt a bizottságban, az tudja, hogy mennyire nehéz az esélyegyenlőség szempontjait érvényesíteni. A bizottság és a tanács főtitkárságától, plusz a nemzeti diplomáciai szolgálatoktól érkezők, hát nem túl, azt hiszem, hogy ebben a ezek között az emberek között még nincsen meg a nemek közötti egyenlőség, de Catherine Ashton nagyon elkötelezett, és javítani szeretnénk a helyzetet. Jobb körülményeket szeretnénk teremteni, mint azok az intézmények, ahonnan a személyzet érkezik. Most nem mennék részletekbe a az IFS tervezők és egyéb ügyek részleteibe. Tudom, hogy a tanács és a parlament már megfogalmazta határozott álláspontját, és meglátjuk, hogy hogyan tudunk erre reagálni. A költségvetés növelését illetően, hát szerintem a jelenlegi személyzet az teljes mértékben el tudja látni a feladatokat, és meg tudja ezt is oldani. Az igazi kérdés az inkább az, a Hansen és James Ellis úra kérdése, ugye, hogy 2020 után mi lesz. És azt hiszem, hogy Pilbax biztos úr is fog majd erről szólni, betekintést ad majd abba a gondolkodásba, ami most zajlik a bizottságban, hogy mi történik a következő tervezési időszakban, a 21. század kihívásaival mit kezd Európa, a hatalmi súlypontok eltolódása, ugye az Atlanti óceántól inkább a csendes óceán felé, tehát hogy hogyan tudunk erre reagálni. Barozó úr is azt mondja, hogy sokat fog számítani a gazdaságosság a 21. században, tehát a kisországoknak nehezebb lesz a világ eseményeit befolyásolni, de ha 27-en együtt dolgozunk, akkor jobb eredményeket tudunk elérni, viszont el fog tűnni, vagy hát muszáj lesz a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeit feladni, akár mennyire is fájdalmas, de hogy tudjuk ezt megoldani, hogyan tudunk hatékonyabb eszközöket kialakítani, hogy elérjük ezt a célt. Hát ezek a kihívások, amelyekkel most szembenézünk, hogyha a következő tervezési időszakra tekintünk előre. Az értékelés nagyon fontos, figyelni kell, a prioritások eltolódnak, és ugye a négyes kategória esetében egyes főcím esetében azt mondanám, hogy soha nem lehet a jövőt előre megjósolni, nem tudjuk, hogy mit hoz a követ, egy következő válság mondjuk. Ha valaki öt évre tervez, teljesen mindegy mondjuk, hogy mi a, ugye a pénzügyi tervek időtartama. Az első évben elvégezzük a tervezést, a második évben viszont rájövünk arra, hogy teljesen más a helyzet, teljesen mások a feltételek, és nincsenek meg az erőforrások, hogy erre az új helyzetre reagáljunk. Hát hogyan tudjuk ezt összekombinálni? A parlamentnek megvannak a maga igényei, szeretné a pontos tervezést látni, de a szükséges rugalmassággal, hogy mondjuk egy új válsággal szembenézzünk, hogyha nem tudunk esetleg hozzá tenni a rendelkezésünkre álló összeghez. Tehát ezek a kihívások, a mikor a költségvetést tervezzük a következő időszakra, ugye a négyes főcímben. Aztán a polgári válságok kezelése. Az új szervezeti diagram még nem tér ki erre a részre, itt szükség lenne további vizsgálódásokra, tanulmányokra, és aztán az elkövetkezendő hetekben tudnánk előállni a javaslatainkkal, hogy hogyan lehetne a munkáknak ezt a részét jobban megszervezni. Egyelőre a meglévő struktúrákat tulajdonképpen átkopi pészteltük a mostaniba, de majd, ha meg lesznek az új javaslataink, akkor visszatérünk ezekre, a parlamentet is tájékoztatjuk erről. Újra mondom, tehát hogy az új feladatokra fogjuk majd a meglévő személyzetet használni. Teljesen mindegy, hogy emberi jogok, fejlesztési politika, biztonságpolitika, horizontális politikák kidolgozása, tehát bármilyen feladat, ahol szükség van a személyzetre, akkor megpróbáljuk majd a hatékony, azt, azt, amit nyerünk, amit megtakarítunk, azt megpróbáljuk akkor itt felhasználni. Tehát ugye az átfedéseket meg kívánjuk szüntetni, és akkor így tudunk újabb feladatokat ellátni. Az épületről már nagyon sokat vitatkoztunk máshol is, elég részletesen, hadd mondjam a végén, hát nincsenek itt további költségek, csak arról van szó, hogy ugyanabban az épületbe helyezzük el a, a személyzetet. Mindannyian üldögélünk valahol egy irodában, egy széken, ez ugyanannyiba fog kerülni, mint hogyha most kicseréljük azt, hogy melyik ember melyik széken ül, tehát körülbelül ugyanannyi lesz a végső számla és nem a 28. diplomáciai szolgálat kívánunk lenni, hanem be kívánjuk mutatni, hogy igenis hozzáadott értéket tudunk teremteni, az általunk megörökölt feladatok ezt már igazolják, de még azzal is tudjuk ezt bizonyítani, hogy a soros elnökség feladatait magunkra vesszük és jól ellátjuk. Ha ezt megtesszük, akkor még az a kérdés is felmerül, hogy hogyan tudjuk javítani a szinergiát, ugye mi közöttünk és a nemzeti diplomáciai szolgálatok között, ez majd az idő során meglátszik, kiderül. Elnök asszony, azt hiszem, hogy nem, nem válaszoltam meg minden kérdést, nem kívánok túl sok időt elvenni a bizottság munkájától. Nagyon izgalmas kalandba vágtunk bele tulajdonképpen, és ennek a parlamentnek azt hiszem a, a gyermeke, a szülem, agyszüleménye ez a javaslat, hiszen a parlament támogatta ezt még, annak, még a konvent idején ezt, és most megvalósulni látszik, adminisztratív, logisztikai és egyéb kihívásokat is jelent, Hát ezekkel szembenézünk. Tudom, hogy Catherine Ashton nagyon elkötelezett, és a parlamenttel kíván együttműködve eh, megoldást találni a kihívásokra, méghozzá abban a szellemben, hogy mutassuk meg, hogy ez egy eh, mód, ahogy az Európai Unió a 21. századot befolyásolhatja, ahelyett, hogy a század eh, eseményének a hatása alatt áll. Ja, vielen Dank. Ähm, köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy ilyen precízen és röviden összefoglalta a számos kérdésre adott válaszait. És nagyon köszönjük azt is, hogy eljöttek hozzánk, és ahogy hallottam, Pibalks biztos úr már megérkezett, és nem tudom, hogy most itt van az ajtó előtt, vagy hol van pontosan, de minden esetre igen, hát akkor engedjük be, ha itt áll az ajtó előtt, így van, igazuk van. De minden esetre akkor azért egy dolgot hadd mondjak el. Mindaz, amit elmondott, és azt gondolom, hogy a következő másfél órában ezt még majd el tudjuk mélyíteni az itt elhangzottakat. Minden esetre a következő kitekintésben, hogyha költségvetési szempontból rugalmasságra lesz szükségünk, akkor az biztos, hogy a külügyi kapcsolatok terén erre szükség lesz, mert ez már most nyilvánvalónak látszik, hogy a tanácssal a szükséges pénzügyi rugalmasságért harcolnunk kell majd. És hogy azok, akik önnel együtt dolgoznak, reméljük, hogy az oldalunkon fognak harcolni ezért a szükséges rugalmasságért. Nagyon köszönjük még egyszer, hogy eljött, és akkor most pedig üdvözöljük So, wir heißen... Uh... Tehát akkor üdvözöljük a biztos urat, és nagyon örülünk annak, hogy annak ellenére, hogy éppen most érkezett így ebben a pillanatban Brüsszelbe, időt szakított arra, hogy eljön ide a bizottságunkban, és a következő másfél óra során meg fogjuk vitatni a különböző politikai kihívásokat a fejlesztési és külkapcsolatok terén, és nem csak a fejlesztési politika miatt jött el hozzánk, hanem a külkapcsolatok és az ottani politikai kihívások terén, hiszen Pibarks biztos úr az, aki külügyi kérdésekkel is foglalkozik a biztosok közül, és a, az Európai Bizottság különböző politikai kihívásokkal foglalkozó csoportjának, task force-ának is a tagja és így együtt fog velünk működni a következő időszakban. Tehát akkor folytatjuk így az eddig megszokott módon. Salvador elmondja 5 percben a kulcsgondolatait, majd Pibax biztos úr 10 percet kap arra, hogy elmondja az állásfoglalását, majd ezt követően a frakciók szószólói is elmondhatják majd. Én azt gondolom, hogy inkább csak négy percben a gondolataikat, mert különben az lesz a problémánk, hogy azok, akik még egyébként szeretnének a biztos úrhoz kérdéseket föltenni, nem fognak szóhoz jutni. Tehát akkor én azt javaslom, hogy Salvador kezdje is el a gondolatainak az előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Pibax urat az Európai Bizottság részéről nagyon nehéz ügyekkel foglalkozott, korábban az energiával, most pedig a közvélemény által sokat emlegetett fejlesztési politikával, külkapcsolatokkal. Egyértelmű, hogy a következő pénzügyi perspektívák idején a külkapcsolatok prioritást képeznek majd az Európai Parlament számára továbbra is, hogy érdemes mm, figyelembe venni a külpolitikát. Fontos, hogy ez külön fejezetet képezzen a költségvetésbe. A 2020-as stratégiának viszont nem része Fontos, hogy világosan leszögezzük, milyen fontos ez, és milyen fontos lesz a következő pénzügyi időszak alatt is. Mint mindig olyan fejezetről van szó, amit nem megfelelően finanszírozunk, a külkapcsolatok minden pénzügyi perspektívában mostoha gyereknek számítottak úgy gondolom, hogy eh, az alulfinanszírozás eh, a jövőben is eh, érvényes lesz. Osszalőven főigazgató úr már beszélt ezekről a kérdésekről. Azt kérdezném a biztos úrtól, hogy az LKS mennyit fog megtakarítani és az Európai Unió és a világ fennmaradó része közötti kapcsolatokban a csatlakozás előtti politika és a ö, szomszédsági politika nagyon fontosak, hogyan fogjuk tudni a politikai vállalásokat megvalósítani a pénzügyi vonzataikkal együtt középtávú jelölt államokkal való kapcsolatok megváltozhassanak. Úgy gondoljuk, hogy meg kell változniuk ugyanis. Egyes országok ugyanis gyorsabban növekednek, fejlődnek, mint az EU tagállamok differenciált megközelítéshez, differenciált pénzeszközökre van szükség. Még egy megfontolást ajánlok a figyelmébe, a pénzügyi stabilitási eszköz sikerét. Volt itt ugyanis siker, de hogyha még nagyobb hatékonyságot akarunk elérni, a külső fellépésben ezzel az eszközzel gondoskodni kell arról, hogy a földrajzi programok nagyobb szerepet játszanak a stabilitási céljainkban, és nagyon szívesen meghallgatnám az ön véleményét erről biztos úr. Van még egy fontos dolog, a Európai Unión belül folytatott szakpolitikák külső vonatkozásaival mi a helyzet, illetve a több éves programokkal, specifikus programokkal, illetve mi a helyzet azzal, hogy a külpolitikát a jelenlegi földrajzi trendekhez igazítjuk. Az EU belső szakpolitikáinak a külső dimenzióit egyesek szerint a belső költségvetésből kellene fedezni, mások viszont úgy gondolják, hogy erre a külkapcsolatok fejezete szolgál. Van egy kérdés, amit mindig feltesznek az Európai Parlamentben, az új ö, gazdasági ö, és pénzügyi körülmények között ö, mi a helyzet a külső felépés finanszírozásával. Ö, hogyan látja a biztos úr a külső fellépés helyét az új költségvetési időszakban, és gondolja-e, hogy többlet pénzre lesz szükség ahhoz, hogy az európai szintű külső fellépés hatékony lehessen. A jelenlegi pénzek elégségesek-e, vagy pedig a bizottság növelni szeretné a kereteket? A többi a kiadásokért és a fejlesztésért felelős biztosokkal együtt gondolkodnak-e azon, hogy például az Európai Befektetési Bankot jobban bevonják a finanszírozásba? Az Európai Befektetési Bank eljönne ide a szakbizottságba, hogy eljöttek, eljönnek a biztosok. Ugyanis, hogyha az ő szerepüket növelni szeretnénk, akkor talán jó ötlet lenne, hogyha velük is egyeztetnénk. Költségvetési rugalmasságról is szeretnék szót ejteni, a biztos asszony is említette már. A külső fellépés arról finanszírozottságának problémáját a flexibilitás hiánya tovább súlyosbítja. Azzal zárnám, elnök asszony, hogy hadd kérdezzem meg a biztos úrtól, hogy a fejlesztésben, a fejlesztési segélyezésben az ő főigazgatósága az éghajlatváltozás ellen miként tud küzdeni a fejlődő országokban. Az Európai Unió két millió eurót kötött le 2010-2012 közöttre a jövőben mi lesz, ez a keret fennmarad-e, illetve beilleszthető-e egy olyan struktúrába, amikor a tagállamoknak kevesebb a pénzük. Köszönöm. Weiter reigen äh, von Fragen. Hát itt csak äh, zuhogtak a kérdések, úgyhogy akkor megadom a szót a biztosónak. members, ladies and gentlemen. Tisztelt Elnök asszony, tisztelt előadó úr, hölgyeim és uraim, nagyon sok releváns kérdés vetődött fel, legtöbbre igyekszem válaszolni de a vita során majd konkrétabbak is lehetünk. Az új pénzügyi perspektívát az új intézményes körülmények között kell vizsgálni. A Lisszaboni szerződés új kereteket határoz meg a külső fellépésre, és meghatározza az EU céljait. Az új intézményes felállás az EKS létrehozásával, képessé teszi az EU-t arra, hogy igazi európai megközelítést alkalmazzon a külső kapcsolatokban. Ez lehetőséget ad az EU-nak arra, hogy közvetlenebb kapcsolatot hozzon létre a szakpolitikák között, érintett felekkel szorosabb kapcsolatot a 2013 utáni kiadásokat az Európa 2020 stratégiával kell összhangba hozni. Az Európai Unió jelenléte, sok partnerrel való kapcsolata a világban nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé, illetve lépték megtakarítást és láthatóságot. Az Európai Uniónak megvan az a kritikus súlya, ami lehetővé teszi, hogy választ adjon az olyan kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, és megvan a képessége a, és hitele ahhoz, hogy emberi jogi, választási megfigyelős rendező funkciókat töltsön be közösségi segítséget tudunk nyújtani világszinten, miközben betartjuk a pártatlanság és semlegesség elveit. Az Európai Uniónak a külső eszközöket hatékonyan kellene használnia, annak érdekében, hogy prioritásait, értekeit, érdekeit a világban megjelenítse gazdasági és politikai súlyának megfelelően. Szorosan együtt kell működni a tagállamokkal, stratégiai partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel. Miközben a pénzeszközök nagy része a négyes fejezetben célzott felhasználású, szomszédos országokra koncentrál, ennél messzebbre kell tekintenünk, regionális és távolabbi országokkal kell foglalkozni, és globális kihívásokat kell felvállalni. Az Európai Uniónak hosszú távú politikai stratégiát kell megvalósítania, ennek biztonsági vonatkozásai is vannak, és folyamatosságot kell biztosítani az EU fellépésében. 2013 után tehát hat fő célt kell megpróbálni megvalósítani. Szegénység felszámolásának programja, a befogadó növekedés, fenntartható fejlődés elvével a fejlődő országokban, a szomszédországokban az a cél, hogy a stabilitás és prosperitás övezete jöjjön létre, és a jelölt államokat felkészítsük a csatlakozásra. Az új szerződés humanitárius segítségnyújtás, polgári védelmi és migrációs rendelkezései új eszközöket adnak számunkra kölcsönös érdekeink vannak az iparosodott és a feltörekvő országokkal, stratégiai partnereink is vannak. Hatékony eszközökre van szükség a válság megelőzésben, válságkezelésben, és a fő kihívásokat is kezelni kell, fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, államháztartások helyzete. Az Európai Uniónak globális szerepvállalóként kell működnie, és ez a külső felépés finanszírozásában is meg kell, hogy nyilvánuljon. Ugyanakkor meg kell érteni, hogy az Európai Bizottság pillanatnyilag az új pénzügyi keretek minden aspektusát áttekinti, úgyhogy még korai lenne számokat mondanom a fő elvek, amelyek mentén a jövőbeli külső fellépési pénzeszközök kialakulnak, az októberi kommunikációkban szerepeltek. Három fő célnak kell megfelelni. Eredmények elérése, finanszírozás bevonása és megfelelő egyensúly kialakítása. Hogyha az eredmények re a célok megvalósítására koncentrálunk, nagyobb hatású fellépést kell kialakítani, nagyobb hatékonysággal kell működni. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell helyezni a külső finanszírozás bevonására is, és a politikai támogatottság megszerzésére is. Ugyanakkor megfelelő egyensúlyra van szükség a tervezhetőség és a rugalmasság között. Jobb kormányzás, jobb irányítás szükséges. És nyilvánvaló, hogy tovább lehet egyszerűsíteni, karcsúsítani egyes külső eszközöket. A külső fellépési fejezetnél én négy politikai területre helyezném a hangsúlyt. A saját területem kapcsán jelezném, hogy a milleniumi fejlesztési célok, a 2015-re való 0,7-es GNI növekedés európai erőfeszítést is jelent az Európai Unión saját szerepét be kell, hogy töltse. Differenciált megközelítésre van szükség az országok fejlesztési, fejlettségi szintjétől függően és a földrajzi helyzettől függően kölcsönös értékek, érdekek alapján Kínával, Brazíliával, másfelől a szegény országok és törékeny országok esetében a szegénység felszámolása a fő cél a differenciált megközelítés a jövőbeli jogalkotási javaslatoknak a részét képezi majd, és a jövőbeli eszközök architektúrájának kialakításakor is figyelembe vesszük. A bizottságnál folyik erről a munka, nagyon fontos a demokratikus átláthatóság 2013 utáni időszakban, az EDF-nél, és az EDF-et ezért kell a költségvetés részévé tenni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Parlament erőteljes szerepet játszon az AKC országokkal való együttműködésben. Ezzel együtt a költségvetés részévé tételekor nyilvánvalóan foglalkoznunk kell a jelenlegi pénzügyi helyzet körülményeivel, nyilvánvaló, hogy az EU-nak is kevesebb így a pénze. A földrajzi alapú együttműködésen túlmenően tematikus programokat kell globális és regionális szinten megvalósítani. Így is javíthatjuk az EU láthatóságát, és fontosak a szektorális politikák is, az átfedéseket is ki kell iktatni. A jelenlegi tematikus programok fenntartása fontos lehet, ugyanakkor meg kell erősíteni őket, horizontális, globális, transnacionális fellépésre van szükség az energia, az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonság, a migráció, stb. területén. Meg kell nézni azt is, hogy egy ilyen program mennyiben veszi figyelembe az egyes tagállamok törékenységét. Prioritásokat kell kialakítani, nagyobb, stratégiai, jobban látható akciókra van szükség. Harmadik dolog, hogy koordinálni kell az EU és a tagállam között, a koordinációt javítani kell, közös te tervezésre, illetve munkamegosztásra van szükség, így a segélyeink, külső fellépésünk hatékonyabb lehet. A negyedik a növekedés és a külső támogatás ösztönzése. Nos, növekedésorientált beruházásra van szükség a közoldalán és a magánszektorban is, és az EU katalizátor szerepet játszhat ebben, multiplikátor hatást érhet el a különböző mm, pénzintézetekkel, így az EBB-vel karöltve. Az innovatív finanszírozási összegek is fontosak lehetnek. Az a politikai kötelezettségvállalás. Elnök azt mondja, három percet szeretnék kérni. Köszönöm. Tehát politikai kötelezettséget vállaltunk a szomszédos országok, jelölt államok, potenciális jelölt államok irányába a szerződésben, és az Európai Tanács ezt megerősítette. Fontos tehát velük foglalkozni a politikai kötelezettségeink miatt. Az EU stabilitása szempontjában nagyon fontos a közvetlen szomszédság, ez az EU érdeke tehát a kibővítési politika megvalósításának a struktúráját is ki kell alakítani, a jelenlegi eszközök hatékonynak bizonyultak a politikai párbeszéd a felkészítés során, illetve a tárgyalásokban, ami a csatlakozás előtti eszközöket illeti, ezek továbbra is rendelkezésre kell, hogy álljanak, hogy felkészítsék a jelölt államokat a csatlakozásra. A szomszédsági partnerség gazdasági közeledést is kell, hogy szolgálja prosperitást, illetve jó szomszédság kialakítását az EU határain túlmenen. Az Európai Unió pénzeszközei megfelelő szinten kell, hogy legyenek, hogy a politikai vállalásainkat teljesíthessük fokozatos differenciálást kell lehetővé tenni az országok között, eh, ahogy azt a fejlesztési segélyezésnél tesszük. Ami az emberi és természeti katasztrófákat illeti, eh, amelyeket ugye súlyosbít a túlnépesedés, fontos a szükséglet alapú humanitárius segítségnyújtás a eh, legsérülékenyebb lakosságnak, aminek a létszáma valószínűleg növekedni fog a világban fontos a humanitárius tevékenységünk globális elismerésre méltó. A nagyobb rugalmasság mindenképpen hasznos lehet. További munkát kell fordítani arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a rugalmassági eszközt és a vész tartalékot miként alakítjuk ki. meg kell vizsgálni, hogy a vésztartalék ne legyen -e több évre vonatkozó, így megfelelő eszközeink lennének nagy katasztrófák esetére, hogyha egy évben esetleg több ilyen is van. Az EU-nak jobban fel kell szerelkeznie a válság kezelésre. A szerződés kötelezővé teszi a konfliktus megelőzést, a béke teremtést, a globális békeépítésben való részvételt saját eszközeinket tovább kell fejleszteni, a stabilitási eszközt tehát kell alakítani, rugalmasabbá kell tenni a rövidtávú fellépést a béke és államépítésben. A válság idején való fellépést is javítani kell a KKBP, KBVP műveleteket, és hosszabb távú intervenciókat kell lehetővé tenni az államépítésben. A hosszú távú fejlesztésnél lehet, hogy létrejöhet egy program a törékeny államok részére én nagyon örülök, hogy a parlament vetette fel a nagyobb rugalmasság szükségességét, a külső fellépésben ez különösen fontos, még akkor is, hogyha gyorsan, eh, hiszen gyorsan eh, változnak a körülmények. Nagyobb költségvetési eh, flexibilitásra van szükség, de ez nem szabad, hogy aláaknázza a hosszabb távú stratégiák kiszámíthatóságát. A fejezetek közötti átutalások, a fel nem használt marzsok felhasználási lehetősége nagyon hasznosak lennének, illetve hogy egyik évről a másikra át lehessen vinni pénzeket, az időszak elejére vagy végére lehessen összpontosítani. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, gut. Igen, köszönjük szépen. És mi tényleg rugalmasak vagyunk, tehát azt, amit majd a jövőben a pénzügyi kitekintéssel kapcsolatban a tanácstól is megkívánunk, azt mi már most megtehetjük, hiszen minél rugalmasak leszünk, és ezért kérem, hogy a frakciók szószólói négy percre korlátozzák a hozzászólásukat, akkor ezzel be is hozzuk ezt a e, e, e, időbeli emulászást. Kazolini úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek először is. Nyilvánvaló, hogy a külkapcsolatokra a több éves költségvetési keretek között külön fejezetet fogunk találni. Úgy tűnik, hogy a külkapcsolatok, illetve az EU 2020-as stratégiája között nincs kapcsolat. És ugye ennek belpolitikákat is tükröznie kell, hát ezt nyíltan elmondták az EU 2020-as stratégiájának a vitájában, hogy ma a több éves költségvetési keretek és e között a stratégia között megteremtett kiigazításnak vonatkozni kell a külkapcsolatokra is. Valamint ez nem zárhatja ki a megfelelő finanszírozást a többi EU-s prioritásra vonatkozóan, mint például a külkapcsolatok. A másik felvetésen pedig a következő lenne a jelenlegi több éves pénzügyi keret tapasztalatai azt mutatják, hogy kezdve a jelenlegi négyes kategória plafon értékei nagyon alacsonyak, tehát szűkösek a források, és ez azt mutatja, hogy hibásan mérték fel az igényeket. Gondoskodnunk kell tehát arra vonatkozóan, hogy a következő pénzügyi, több éves pénzügyi keretben nem követjük el ugyanezt a hibát. Itt nagyfokú rugalmasságra van szükség, ez biztos úr említette, és ez különösképpen a külkapcsolatokkal a, és az itt végrehajtott lépésekkel kapcsolatos, hiszen a globális politikai környezet állandóan változik, válságok jönnek és mennek, vészhelyzetek jönnek és mennek, újabb és újabb beavatkozásra lehet szükség. Tehát a rugalmasságot kell hangsúlyozni és ebből következően azt, hogy ezt garantálni kell. Az az összeg, amelyet egyelőre a vészhelyzetben nyújtott segítségre tettek félre, nem bizonyult elégségesnek. Sürgős az, hogy az új politikai kihívásokat, prioritásokat finanszírozzuk. Nemrégiben beszéltünk itt ugye a banán intézkedésekről, amelyeket a tanács fogadott el, tehát gyakorlatilag elméletben új prioritásokra, új pénzösszegeket kellene elfogadni, ennek az, ezt az evet kellene alkalmazni, és a külügyi szolgálatoknak sem kellene megszenvedni ezt. Az Európai Fejlesztési Alapot tervezik beépíteni az EU költségvetésbe, beintegrálni, ez ugye javítaná az átláthatóságot a felhasználásban, és a demokratikus ellenőrzés is biztosított lenne. A kérdés, hogy az Európai Bizottság a javaslatában majd ezt a javaslatot támogatja-e, amikor a következő több éves keretre javaslatot tesz, illetve a kormány közi alapok növekednek el, stabilitási mechanizmus, és így tovább. Ebből is következik az, hogy a koordináció elengedhetetlen. Azt is elismerték, hogy az Európai Unió állás, Európai Unió pozíciója a nemzetközi politikai szintéren nem áll arányban mondjuk azzal a súlyjal, amelyet a segélyezés terén képvisel. Tehát például a Palesztinát is segélyezi az Európai Unió. A kérdés, hogy mi fontos szerepet kívánunk-e játszani például a közel-keleti fejleményekben, vagy sem? Hogyan tudnánk a hatékonyságot és a láthatóságot növelni, tehát az EU fellépések hatékonyságát és láthatóságát hogyan tudnánk növelni, annak érdekében, hogy az EU politikai súlyát és szerepelását is növeljük. Igen, és most az SOD részéről, az Bélman négy perce van. Öm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Fejlesztési Bizottság véleménye, én voltam az előadó a több éves költségvetési keretekről, tehát itt már a véleményünket megfogalmaztuk ebben a jelentésben, én most egy lényegi kérdésre térnék ki. Az elkövetkezendő hét év ben hogyan jelennek meg a fejlesztési politikák az EU külső cselekvéseiben. Azt hiszem három nagy prioritás van, amely elengedhetetlen, de ezeknek egyébként meg kell jelenni a belpolitikákban és a belső politikákban is. Az egyik az az, hogy békét kell teremteni, nem két oldalú megállapodásokkal, hanem párbeszéddel, olyan világrendre van szükség, amely az állampolgárok, férfiak és nők jogain nyugszik, a kiszolgáltatottak jogait ugyanúgy támogatni kell, fenntartható fejlődésre van szükség, amely a természeti erőforrásokkal tisztában van, és azzal is, hogy a biodiverzitásból eddig mi veszett el, és az éghajlatváltozás ügyében is lépéseket kell tenni. Tehát béke, jogok és fenntarthatóság, ez a három kulcsfontosságú prioritás, amelynek a politikáinkat befolyásolnia kell ennek a tekintetében az Európai Unió szerepe nagyon fontos, elengedhetetlen az összes tagállam és azok állampolgárai számára, de feltesszük a kérdést, hogy mennyire hatékonyak az EU fejlesztési politikái. Szerintem az EU a 28. Eh, donor jelenleg. Nagyon sok dicséretes lépése van de az a mi együttműködésünkben rejlik. Ennek a hozadott értéknek az ereje, a lehetősége az együttműködésünkben rejlik. Ezáltal eh, hagyhat nyomot úgymond az EU maga után. Az EU a valódi koordinátor szerepét kellene, hogy betöltse a tagállamok között, ahelyett, hogy a 28. donor kíván lenni. Ez azt, mit is jelent ez a tagállamoknak jobban kellene összpontosítani arra, amit jól tesznek, és amilyen téren jól tudnak tevékenykedni, a bizottság pedig ezeket az erőfeszítéseket koordinálja, és olyan projekteket irányít, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy azokat egy tagállam irányítsa, vagy pedig amiatt, mert mondjuk a politikai hatása egy adott projektnek olyan nagy, hogy ez már a bizottság kell, hogy irányítsa. Tehát szerintem a következő struktúrát kellene kialakítani, a tagállamok azokon a, azokra a régiókra, országokra és témákra összpontosítanak, amelyekben a legjobbak. A bizottság koordinálja a tagállamok programjait, hogy biztosítsa, hogy az összes régióval, összes régi és témával megfelelően foglalkozzunk. Az LKS természetesen elengedhetetlen hogy ezt támogassa, a politikák láthatóságát javítsa, a fejlesztési politikák láthatóságát javítsa, és így, hogyha egy összpontosítjuk az erőinket, a tagállamok, a bizottság, az LKS, akkor még lehetősége lesz az Európai Bizottságnak arra is, hogy a következőkre figyeljen oda. Az egyik, a politikai erőnk teszi lehetővé, hogy a demokrácia, a jó kormányzás, az emberi jogok, a jogállamiság terén határozottan lépjen fel a bizottság. Második. A nagy infrastruktúrális projektek, amelyeket mondjuk a tagállamok nem tudnának egyedül megvalósítani. Ezek is lebonyol, ezeket is le lehet bonyolítani. Aztán az egészségügy és oktatás a 20%-os célkitűzést meg lehet valósítani, de még nagy volumenű projektekre is lehetne pénzt fordítani, akár az egészségügyben. Az Európai Unió egyedülálló lehetőséget ad arra is, hogy innovatív finanszírozási módszereket használjunk, mint például a mikrofinanszírozás az EBB-vel. Végül pedig struktúrát és koordinált reakciót, választ tudunk adni a katasztrófák esetén. De csak akkor, hogyha biztosítjuk, hogy a humanitárius segítségnyújtás semleges, nem kötődik semmilyen politikai feltételrendszerhez. Nagyon fontos, hogy ezt a megoldást kövessük. Én most itt abba hagyom, mert rengeteg egyéb javaslatom is van, de ezekre talán később még vissza lehetne térni. Und jetzt, uh, És most pedig Sárgy Jürgens következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, ami a hét következő év pénzügyi perspektíváit illeti, elsősorban az Európai Unió ambíciós szintje a lényeg. Hogyha, hogy ha aktív diplomáciát akarunk, kereskedelmi szerepet akarunk magunknak, a nemzetközi helyzeti alakítását akarjuk, illetve segíteni akarunk a szegény országoknak? Nos, hogyha igen, akkor a fejlesztési politikának igenis megvan a helye. Segíteni kell a legszegényebbeknek annak érdekében, hogy később elérhessék a fejlődés azon szintjét, ahol már nem kell nekik segíteni. Ez a fejlesztési segélyezésnek a az elve. Most a célzott támogatást szeretném Gorcső alá venni. 1981 és 2011 között a világ GDP-je 19 milliárd dollárral nőtt, másfél százalékban részesültek csak ebből azonban a legszegényebbek. Az összes többi pénzt a leggazdagabbak vették fel. Úgyhogy ez a célzott támogatás, ez nem működött, eddig nagy kudarc volt. Mindenképpen ebből a megállapításból kell kiindulnunk. Ez azt jelenti, hogy a globalizáció csökkenti a nemzetek közötti különbségeket, de a nemzeteken belül növeli az egyenlőtlenségeket. Kínának, Brazíliának nincs egyetlen centre sem szüksége, ugyanis megfelelő javakat termelnek ahhoz, hogy a szegényeiket megsegítsék. Nem a gazdagsága van a probléma, hanem az újraerosztással az országokon belül. Ez az ő feladatuk, ez nem a mi feladatunk illetve sokkal kevésbé feladata, vagy még kevésbé feladata a segélyezési támogatásnak, Burkina Fázolnak, Nigernek, Csárnak viszont óriási szüksége van az öt éven aluliak esetében a halálozási arány majdnem 250 ezerre számítva. Ezeknek az országoknak igenis szükségük van a támogatásra. Lehet úgy politizálni, hogy az pénzbe kerül, lehet úgy politizálni, hogy az nem kerül pénzbe a politikai párbeszéd ilyen, például az indiaiaknak, kínaiaknak, braziloknak el kell magyarázni, hogy akinek 10%-os a növekedése, az a legnagyobb finanszírozók között van, nem támogatásra van szükségük. Na most, hogyha azt nézzük, hogy menny, milyen politikák kerülnek pénzben, 0,7%-on vagyunk, nem szabad tönkretenni ezt a segélyezési politikát, 35 éve bizonyított, már csak négy év van hátra a célok teljesüléséig, amelyeket vállaltunk. Egyébként milyen eszközöket vonultassunk fel? A költségvetési támogatás nagyon sok helyen jól működhet, hogyha jól irányítják az országot, jó a kormányzás, de megvan a kockázata annak, hogy nem jól működik mindenképpen szükség van az ellenőrző mechanizmusokra. Hogyan kell a pénzt elkölteni hatékonyabban, kevésbé kötötten, és támogatni kell a jó kormányzást, jó irányítást. Ami az Európai Fejlesztési Alapot illeti, szeretném elmondani, hogy az én frakcióm támogatja ezt, de vannak járulékos kérdések azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztési alapot bevonjuk a költségvetésbe, amelyeket nem oldottunk meg. Hogy fog kinézni az integrált költségvetés? Ennyivel nagyobb lesz a teljes összeg? Hát logikusan így kéne, hogy alakuljon plafon plusz X, ugye a 27-ek befizetése a fejlesztési alapba, de hogyha a plafon emiatt csökken, akkor konfliktusba kerülünk, ütközésbe az összes többi európai szakpolitikában A második dolog az Európai Fejlesztési Alap, az AKC országok és az EU közös tulajdona, így lesz a jövőben is, mi pártoljuk, hogy így legyen úgy gondoljuk, hogy ez a részvétel olyan modell, ami más esetekben is használható lenne. A rugalmasságról többet többször is szóltunk itt, mindenképpen támogatjuk, köszönöm szépen a figyelmüket, itt be kell, hogy fejezem, mert nincs több időm. Danke sehr. Köszönöm szépen, és most Franciska Brandner következik. Köszönöm szépen. Presentation, Mr. Füle, on... Um... Osztom. Pibalx úr, elnézést, én az afed szoktam ülni, Füle biztos úr, hallgatva, de Pibalx úrhoz beszélek most. Vannak itt hiányosságok, de csak nagyon röviden, ha térjek vissza a kollégám által felvetett dolgokra, hogy a tagállamok szakértelmére kellene odafigyelni, ezt felhasználni. Láttuk, hogy mit jelent ez, hogyha Tunézia ügyét Franciaországra bízzuk, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Nem mindegy, ez egy mellékes, zárójeles megjegyzés. Valódi eszközünk van az újjáépítés, ugye van humanitárius segítségnyújtás, és akkor megvan az, az emellett az általánosabb fejlesztési támogatás, és a kettő közötti szakasz hiányzik. Ugye elveszük, a, mondjuk veszünk a stabilitási eszközből egy picit az összegeket, tehát megpróbáljuk valahogy kitölteni ezt a hiányt, de azt hiszem, hogy nem elég. Valódi eszközre lenne szükségünk, amely kapcsolódik a fejlesztési támogatáshoz, de egy picit rugalmasabb annál. És a stabilitási eszköznek az az előnye, hogy ugye néhány hónapon belül használni lehet, nem kerül évekbe. Hát talán egy kicsit rugalmasabb újjáépítési portfóliót kéne hozzáadni ehhez a fejlesztési eszközhöz, legyen az bármi és aztán pedig hogyan lehetne a stabilitási eszközre gyakorolt nyomáson enyhíteni. Szerintem itt az a baj, hogy a feltörekvő országok esetében nincsenek eszközeink a fejlesztési alapon túl. Tehát, hogyha az odát nem akarjuk hely nem megfelelő módon használni, akkor nem tudunk milyen eszközhöz nyúlni, ezt nem lehet szerintem a feltörekvő országok esetében alkalmazni, viszont más eszközünk csak ezünkben, kezünkben. Aztán, ami az emberi jogokat illeti, a demokráciáért és emberi jogokért emberi jogok támogatását célzó európai eszköz sokkal nagyobbnak kellene, hogy legyen. Afrika esetében az elmúlt években használni kellett volna, mert lehetővé teszi hogy a civil társadalommal működjünk együtt, az érintett állam kormányának esetleges beleegyezése nélkül is. Tehát így tudnánk támogatni a demokráciát, az emberi jogokat külföldön, tehát ezt az eszközt növelni kellene, több forrással kellene ellátni. Szerintem én nem értettem egyet azzal, amit ön a stabilitási eszközről mondott, itt a mandátumot szűkíteni kellene, tehát mediáció, támogatás, a válsághelyzeteket megoldani, konfliktus megelőző tevékenységet folytatni, erre kellene ezt leszűkíteni, ezt az eszközt. Nem kellene, hogy ez legyen az általános eszközünk, amit mindenre és semmire sem használunk, csak azért, mert rugalmas. Kellene valami jól összefogott eszköz, ami valóban a rövid távú konfliktus megelőzést és mediációt célozza, és lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk és rugalmasan lépjünk. Ezek mellett szerintem arra is szükség van, hogy a demokrácia támogatását hangsúlyozzuk, tehát valóban jelezni kell azt, hogy igen, rugalmasak vagyunk, de csak akkor lépünk előre, hogyha a felülvizsgálati jogok meglesznek, a vita folyik a tanács, a bizottság és a parlament között. Aztán, hogyha beintegráljuk ezt az alapot a meglévő költségvetésbe, hát nyilván a plafonokat emelni kell, tehát nyilván ez plusz pénz lesz, aztán pedig a közvetlen költségvetési támogatásról csak annyit mondanék, hogyha ezt felasztjuk a jövőben, akkor a projektekre kell összpontosítani, és biztosítani kell azt is, hogy civil társadalmi szereplőket, szervezeteket finanszírozunk, akik nyomon követik az elköltött pénzek sorsát. Hogyha például Afrikára gondolunk, akkor látszik, hogy a közvetlen támogatás esetében nem jól költötték el ezeket a pénzeket, különösen mondjuk a diktátorok által uralt országokban. Köszönöm, Franciszka, és most Richard Ashton következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az összes címszó, vagy címsor, amelyet elemeztünk, ugyanoda vezet engem. Meg szeretném kérdezni a biztos úrtól, hogy mi a célja pontosan, tudná, meg tudná világosan fogalmazni ezt a célt, a fiskális fegyelmet hogyan tudja garantálni, és hogyan tudja az európai hozzáadott értéket garantálni. Ma délelőtt nagyon részletesen megtárgyaltuk az LKS ügyét. Ez a szakbizottság mind három felvetésemmel kapcsolatban megfogalmazta a fenntartásait. A külpolitikával, külső cselekvésekkel kapcsolatban ugyanezeket az agályokat tudom felsorolni. A négyes főcím esetében is problémák voltak. Ugye az első a finanszírozás. Amióta én a Költségvetési Bizottságban ülök, mindig az volt a helyzet, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegek soha nem voltak összhangban a prioritásokkal, az EU befolyásával, célkitűzésekkel. A másik az, hogy nem lehet megjósolni a jövőt. Az Európai Uniónak mindig gyorsan kell reagálni, és természetesen együttérzően a felmerült válsághelyzetekre, és egyre gyakrabban, úgy tűnik legalábbis mostanában, hogy egyre gyakrabban alakul ki ilyen válsághelyzet, tehát sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség, de itt mindig az, azért kritizálta a szék ezt a főcímet, mert nem lehetett pontosan felmérni hogy a meghatározott célokat teljesítették-e. Tehát én egyetértek a nagyobb rugalmassággal, de azt is mondom, hogy sokkal többet kell még tenni, a folyamatokat át kell gondolni, amikor a teljesítésről van szó. És aztán pedig a költségvetés 6%-a szerintem észszerű mennyiségi szempontból, de a minőségi szempontból kellene még biztosítékokat kapnunk. Ja, das ist wohl wahr. Igen, azt gondolom, hogy ez igaz. A mennyiség nek a minőséggel kell kéz a kézben járnia, mert különben nem fogjunk tudni e- ezt indokolni, hogy miért van szükségünk az európai költségvetésben ezekre a forrásokra. Most én nem látok más, de és nem látok az EFT-től sem senkit, tehát akkor James Ellisnek adhatom meg simán a szót. Uh, thank you, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy eh, konkrét eh, kérdésem lenne a hat kulcs fontosságú eh, céllal kapcsolatban, amit a következő pénzügyi időszakra biztos úr említett. Nyilván a szegénységet csökkenteni kell, a szomszédsággal foglalkozni kell, ez a jelenlegi ügyek továbbvitele. Ez az iparosodott országokkal való együttműködés stratégiai gondolatával kapcsolatban mindig aggasztott engem, hogy a, a stratégiai e, jelző azt jelzi, hogy e, e, partnerség van, de nincs stratégia, amikor erről nyilatkoznak esetleg a biztos úr definiálná, hogy mit jelent a stratégiai partnerség, és hogy mit jelent a hosszú távú külső fellépési stratégia, hogy értsük ezeket? Jó, akkor most még itt kérdezem a kollégákat, hogy valaki még szeretne itt a mai körből hozzászólni. Igen, látom. Igen, jövőgen, rendben. Akkor megadom a szót. És utána még Charles. Rendben, akkor jöjjön ez először, és aztán utána még a másik kolléga, majd a biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Charles beszélt arról, hogy milyen stratégiai agályaink vannak, amikor a koordinációra kerül sor az EU és a tagállamok között a fejlesztési támogatás kapcsán, de más témák is vannak, amelyek itt adnak okot. Az egyik például Ugye a legnagyobb része ennek a kategóriának a szomszédsági eszközre fordítódik, az előcsatlakozási támogatásra, és így tovább. És itt nagyon-nagyon szenzitív, nagyon-nagyon érzékeny fejlemények vannak. Közel-kelet, Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Azerbajdzsán, Örményország, Fehér Oroszország, és sorolhatnám a végtelenségig. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan terület, ahol ha befolyásra kívánunk szerteni, akkor ahhoz bizony gazdasági erőforrások is kellenek. Aztán beszéltünk arra is, arról is, hogy a fejlettebb országokkal milyen együttműködésünk van, többen említették ezt. Aztán arról, hogy, arról is szóltunk, hogy az éghajlatváltozási lépéseket és így tovább miből finanszírozzuk, a válság megelőzés és megoldás. Szintén ilyen Oszalivenúrral beszéltünk ugye a külügyi szolgálatról, és arról, hogy a 2000 12-13-as pénzügyi programozás hogy áll. Tudom, hogy ez csak rövid távú dolog, de egyelőre erről beszéltünk. 5%-os növekedés 2012-re és 7%-os növekedés a 2013-as évre, legalábbis a bizottság előjelzései szerint ez valósul meg, de semmi nem mutat olyan fejleményekre, hogy 2000, semmi nem mutat arra, hogy ezek a fejlemények kevésbé lesznek jelentősek 2013 után, tehát az a kérdésem a bizottságtól, hogy ezt, ezt hogy látják? Tehát vannak olyan területek, ahol visszavehetünk a tevékenységünkből, és vannak olyan területek, ahol viszont a tagállamok nevében növelhetjük a hozzáadott értéket, mert a tagállamok majd hozzájárulnak az európai költségvetéshez annak érdekében, hogy megtakarításokat eszközölhessenek a saját költségvetésükben. Hát hogy látják ezt? megvannak a problémák minden egyes évben. Ugyanez volt a probléma, hogy a négyes kategóriát a rugalmassági eszközzel mentettük meg, és most még több fejlesztési kihívás áll előttünk. Hát hogyan, mi, hogyan tekintik ezt a nyilvánvaló problémát, hogy az ambíciókat a pénzügyi erőforrásokkal párosítsuk össze? Igen, már látom, hogy a hozzászólók listája állandóan bővül, mert hiszen a többiek most provokálják a többieket, hogy ők is szóra jelentkeznek. Charles Görrén szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három dolgot szeretnék megismételni. Az előbb beszéltem Kínáról, Brazíliáról, Indiáról. Ez feltételezi azt, hogy intelligensen vezessük ki a programokat három oldalú együttműködésre lehetne sort keríteni, észak-dél és Kína mondjuk szolgáltatás nyújtóként, és mondjuk egy déli ország ugye felvevőként. A második dolog, amit szeretnék mondani, a 28 szerepvállaló közötti koordináció, Európai Bizottság és 27 tagállam. Úgy gondolom, hogy ideje lenne a 2015-ig tervezett költségvetési növekményeket is figyelembe vegyük, hiszen rengeteg ígéret született a költségvetési perspektívával kapcsolatban. A bizottság és a tagállam között megkezdődtek az egyeztetések. Úgy gondolom, hogy semmi sem akadályozza, hogy egyeztessenek, koordináljanak, így lehetne az önök részlegét érintő költségvetési problémákat kiküszöbölni. Györgyeva és az ön tárcája pénzt igényel, a tagállamokkal fel kell venni a kapcsolatot. A szerződés alapján a 27-ek vagy szolidárisak, és a szerződéses kötelezettség alapján jobban koordinálják politikájukat, és a kiegészítő jelleget jobban megvalósítják, vagy pedig nem működik a dolog. Rike Manas, mana? Most Rike Mana következik. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komissári, Minulla on... Tisztelt biztos úr, két kérdésem van. Az első a segélyezési támogatással kapcsolatos, és a költségvetési keretével radikális módosításokat kellett eszközölni, jelen kell, hogy legyünk az Európai Unióban, a világban, de a fejlesztési célok között ott vannak a megíró energiák, erősíteni kell ezeknek a projekteknek a szerepét. Az Európai Bizottságnak van -e olyan terve, hogy erre a témára összpontosít, mert meg vagyok győződve róla, hogy az Európai Unió nagyon sokat adhat ebben a szektorban. A második kérdés a szomszédsági programmal kapcsolatos vannak-e súlyos problémák az NP programokkal? Például Oroszországgal mi a helyzet? A szomszédságpolitikai problémák megoldhatóak-e és milyen tanulságokat szűrhetünk le az oroszországi helyzetből. Egyes regionális fejlesztési programok jól működnek, esetleg hasonló programokat külföldön is használhatnánk-e? Köszönöm szépen, Ráime Böge, következik majd a biztos úr következik. Igen, egész röviden csak kiegészíteném azt, ami elhangzott, mert azt gondolom, hogy sok minden, amit a kollégák elmondtak, arra késztethet bennünket, hogy a meglévő eszköztár és programokkal kapcsolatban önkritikusak legyünk, és ez önkritikus vizsgálatot vizsgáljunk. Én azt gondolom, hogy ha a Fejlesztési Bizottság állásfoglalását is megnézem, ami alapvető szükségességeket tartalmaz a nevelés, oktatás és fejlesztés területén, egészség területén. Azt gondolom, hogy az ehhez nyújtott segítségre kellene összpontosítani, és ezért ki szeretném egészíteni ezt a már három éve a FUTE facilitással együtt végzett vizsgálatra szeretnék utalni. Ez lehetne az alapja annak, hogy egészen gyorsan sikerült forrásokat gyűjtenünk erre a célra, azonban nem vontuk le a megfelelő következtetéseket stratégiai szinten, sem az Európai Uniós szinten, és ezért azt gondolom, hogy ezt a következő időszakban még ennél sokkal drasztikusabban kell majd E, ezeket a következtetéseket levonni ezzel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban szívesen meghallgatnám a biztos urat. Másrészt pedig, hogyha azt mondjuk, hogy igen, fejlesztési alapok a költségvetésben, igen, vannak olyan tagállamok, akik a régi nézetik nézetükhöz képest pozitív irányba mozdultak el, és kiegészítő e, eszközökről is gondolkoznunk kell, de az Európai Tanács hogyha mások feje fölött például segély eszközökről dönt, például a klímasegéllyel kapcsolatban, akkor a kérdés az az, hogy hogyan egyeztetnek a jövőben a parlamenttel, hiszen én azt hiszem, hogy itt a bizottság sem szabad, hogy hagyja, hogy elvegyék a kenyerét, és éppen ezért ezeket a problémákat nem szabad szem előtt evészteni. Hogyha megnézzük a 15. oldalon a Policy Department D nagyon jó összefoglaló anyagában, a felteszi, felmerül a kérdés, hogy a kiadások hova, hol kötöttek ki, például a külszolgálati ö, aktivitásoknál és más területeken, és ezért láthatjuk azt, hogy vannak, akik gyorsabban reagálnak dolgokra, és tehát a forrásoknak a kérdését végig kellene gondolni, és végig kellene gondolni azt, hogy nincs e szükség kiegészítő forrásokra, például, hogyha a szolidaritási források esetében például ezek nem lennének-e megfelelőbbek, a helyet, hogy mindenféle éves birkózások zajlanak le, amik hát nem egészen méltóak ezekhez a célokhoz, és esetleg nem lehetnek kiegészítő forrásokat teremteni, amik sokkal gyorsabb reakciót tennének lehetővé ilyen esetekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. És akkor Pibags biztos urat kérem, hogy adja meg a válaszait a kérdésekre, és egyébként egész jól behoztuk az időtervünket, tehát van időnk. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm önnek, asszony. A konkrétabb válaszokkal kezdem, és aztán majd rátérek az átfogóbb uh, felvetésekre, amelyeket a tisztelt képviselők tettek. Az első az a segélyek uh, kezelése. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban nemrégiben folytattunk vitát a szemvevőszék jelentése alapján. Ez a jelentős arról készült, hogy hogyan használjuk a fejlesztési alapot és a költségvetési pénzeket. Hadd mondjam el, hogy a fejlesztési alapban, alap esetében a hiba arány 2% alatt van, a költségvetés egyéb részeinél pedig 2 és 5% között. Ez még javulni fog, de mindenkit biztosíthatok arról, hogy vagy jobban teljesítünk, vagy ugyanúgy, mint a többi politika, és ugyanúgy nagyon szigorúan vesszük, ezt komolyan vesszük, hogy ez folytatódjon. A másik az átláthatóság. Minden projekt átlátható, a hozzáférés garantáljuk végig. A vita során említették azt, hogy van, ahol nincs hozzáférés. A holnapot megnyitottuk azonnal, és működött tehát a nemzetközi segélyek átláthatósága teljes mértékben megvalósul, nem tartunk a kritikáktól, nagyon jó előrehaladást értünk el. A partnereink is ezt tapasztalták, a hivatalos bejelentést ugye még majd megtesszük, de nagyon jó eredményt értünk el, tehát azt hiszem, hogy ezen a téren nincsen aggódni való. Aztán annak a szükségessége, hogy lép, lépjünk. Hát ha megnézem a mostani helyzetet, mondjuk nézzük a sikeres népszavazás Szudánban. Szerintem a pénzügyi támogatásunk nélkül nem lenne erre lehetőség. Vagy például a szomáli kalózok elleni harcot nem lehet megnyerni a mi pénzügyi támogatásunk nélkül. Tehát a béke, a béketeremtés ott van a céljaink között, és nagyon sok minden azért történik, mert az EU jelen van. És aztán mi vagyunk a legnagyobb donor, még akkor is, hogyha 0,5% alatt összeget fordítunk a támogatásra. Nagyon sok országban javult az oktatás, az egészségügy, és a millenniumi fejlesztési célkitűzések teljesítése felé tudtak elmozdulni ezek az országok a mi finanszírozásunknak, a mi támogatásunknak köszönhetően. Tehát valóban van értelme annak, hogy erős külpolitikai eszköz legyen a kezünkben ezen a téren. És még valami, ami a pénzügyi keretek vitája során felmerült. És most minden tiszteletem eh, ennek a nehézségekkel tisztában vagyok, de az EU nagyon jól áll a tagállami költségvetésekhez képest, mert azok változnak, nekünk pedig a rendelkezésünkre állnak fix összegek. A milleniumi fejlesztési célkötésekről szóló New Yorki csúcson 27 Európai Uniós tagállam nevében jelentettük be az 1 milliárd eurós eszközt, és azt hiszem, hogy ez nagyon komoly politikai súlyt adott nekünk, de a nemzeti költségvetésekre nem jelentett plusz terhet. Most pedig akkor végigmennék az egyes felvetéseken, amelyet a képviselők felvetettek. Jens kolléga a 2020-as kérdé- stratégiáról kérdezett. Nekem az a meggyőződésem, hogy nem szabadna ezeket az eszközöket egy különböző a különböző biztosokhoz egy csoportosítani. Én voltam energia biztos, és megszenvedtem ezt. Én egyetértek abban, hogy ezt mondjuk bevonhatnánk a külpolitikai eszközbe. A, a külpolitikai eszközt koncentrálni kellene a demokratikus ellenőrzési jogok megléte miatt is. A rugalmasságról, ugye erről is beszéltünk, persze, hát szükség van bizonyos mértékű rugalmasságra, de az ellenőrzéssel együtt. A demokratikus ellenőrzés nagyon fontos, hiszen ez garantálja, hogy a rugalmasság elégséges, ami a fejlesztési alapköltségvetését illeti, én már elmondtam az álláspontomat. Azt hiszem, itt megint a felülvizsgálatról van szó. A fejlesztési alap nagyon jól teljesít, nagyon régóta, de persze a rendszerbe be kell építeni a parlamenti ellenőrzést. Tudom, ismerem azokat a kockázatokat, amelyeket Charles említett, hogy igen, igen, ezt is ezt sikerült, nekem is megvoltak a fenntartásaim, de a demokratikus ellenőrzésnek ott kellene lenni. Én biztosként eh, mindig támogattam ezt. Nehéz a kérdésekre megválaszolni, de ha valaki megválaszolt, megfelelt a kérdésekre, akkor már nem annyira kiszolgáltatott hogy persze igen, az ember elkövet hibákat, és ez igaz, de én támogatom az erős ellenőrzést. Aztán hogyan lehetünk hatékonyak a helyszínen, én remélem, hogy az új struktúrák segíteni fognak. Mert ha látom a fejlesztési politikákat, de vagy teljesen mindegy, hogy hol, milyen projekteket nézek, minden projekt nagyon jó, az átfogó stratégia számít egy adott ország felé, az, hogy ennek hatása legyen. Tehát most az új struktúrák rendelkezésünkre állnak, tehát egy nagyon erős, átfogó külügyi szolgálatunk van, és ugye össze olvasztjuk az aid és a fejlesztési politikákat, így koherensen tudunk reagálni az adott helyzetekre, válsághelyzetekre, vagy mindenféle politikai helyzetre. Ebben rengeteg lehetőség rejlik. És nyilván látják is, hogy egyre többször el tudjuk mondani, hogy mit értünk el, hány gyerek jutott el az iskolába, hogy javult az egészségügy, hogyan jártunk hozzá a biztonsághoz, béke megteremtéséhez. Tehát egyre jobban tudjuk válaszolni ezeket a, megválaszolni ezeket a kérdéseket, amelyeket valóban fel kell tenni. Tehát nagyon fontos a helyszínen um, elért eredményeket elmondani. A következő kollégám kijelentéseit nem is vonom kétségbe. Igaz, hogy ma a mi donori szerepünket még nem a megfelelő súlyjal kezelik, de a zöld könyvből ezt lehet látni, hogy milyen irányban haladunk, és az inkluzív növekedést is megvalósítjuk. A parlament is részt vesz ebbe a folyamatba. Ez tehát azt jelenti, hogy a 28. donor szerepéből egy kicsit kilépünk, és az egész folyamat motorjai leszünk, a béke, a jogok, a tisztességes jövedelem, mind-mind ide tartozik. Aztán Charles szokásához híven nagyon brilliáns volt, és egyetértek a fejlesztési politikákhoz több költségvetési forrásra van szükség, és aztán a jó kormányzás, igen, azt hiszem, amit elmondott, azt követni kell Brandner asszony megjegyzései, a stabilitási eszköz az egy olyan, amit nagyon precízen be lehet kalibrálni, egy gyors reakció, gyors reakciót tesz lehetővé bármilyen helyzetben, ami kialakul. És a humanitárius segítségnyújtást is lehetővé teszi, tehát nagyon jól ki lehet alakítani szerintem. Erre van szükség, mert ma azt próbáljuk megcsinálni, hogy a fejlesztési támogatásokat próbáljuk mindenféle irányokba csatornázni, de ez nem jól működik, és néha politikailag sem tudjuk megvédeni az ilyen lépéseket. Aztán az ECI plusz stratégiai partnerek, és így tovább. Kína, India, Brazília persze az egyéb közép jövedelmi országoktól azért is eltérnek, mert jelentős fejlesztési támogatásokat nyújtanak. Tehát nehéz mondjuk egy olyan országot segélyezni, amely más országokat támogat, enélkül a háromszögű együttműködés nélkül nagyon világos megállapodásokat kell kötni, hogy mondjuk ezt és ezt azért mi tesszük meg, mert itt mi tudunk jobban fellépni, ezt és ezt pedig ti teszitek meg, hát ez a partnerség. Az éghajlatváltozás, hát ennek is ugye milyen elemei vannak, a CCS technológia például, szerint szerintünk a mi érdekünk is az, hogy mondjuk Kína ebbe beszálljon, tehát be kell ruházni ebbe a technológiába. Aztán a diákok cseréje, megint stratégiai szempontból fontos, amelyet pénzügyi eszközöknek is támogatni kell, de ez nem a klasszikus fejlesztési támogatás kategóriájába tartozik, ezért kellene az ICI eszközzel támogatni ezt hogy ne kérdezzék tőlünk, hogy miért nyújtunk mi fejlesztési támogatást Kínának, hanem ehelyett mondhatnánk, hogy stratégiai prioritásaink vannak, amelyeket innen és innen finanszírozunk. A stratégiai partnerek közé fel kell venni Oroszországot is, és meg kell találni azokat a területeket, ahol az együttműködés mindkét fél érdekében áll és ezt le kell valamilyen pénzösszeggel fedni, de nem a fejlesztési támogatás, nem a fejlesztési együttműködésre használható forrásokkal. Elmondtam, hogy az ellenőrzés mennyire fontos a költségvetést illetően. A zöld könyvvel kapcsolatos vitában majd látják, hogy sokkal szigorúbb feltételek lesznek, sokkal szigorúbb felügyelet, értékelés, mérés, szigorúbban, mint a múltban. Nagyon világos, mert látjuk hogy ez komoly bizalmat jelent egy adott ország felé, hogyha közvetlen költségvetési támogatást nyújtunk, mert ugye a civil szervezeteken keresztül is lehetne támogatást nyújtani, de ha valaki a kormányon keresztül nyújtja ezt, akkor ez a leghatékonyabb módja a támogatásnak. Tehát nagyon komolyan meg kell fontolni politikailag, hogyha ezt alkalmazzuk, mert nem egyetemesen mindenütt használható eszköz csak akkor, hogyha hozzáadott értéket teremt, akkor lehet alkalmazni, és akkor, hogyha garantálni tudjuk azt, hogy demokratikus országokban alkalmazzák, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják. Szerintem ez teljesen világos. Valaki említette Tunéziát is. Itt az embereket ugye támogattuk, de most védekeznem kellett, mert én csak azt az érvet tudom felhasználni, hogy hát nyomon követtük a pénzek felhasználását, de politikai szempontból ezt nehéz védeni, és ezt figyelembe kell venni. Aztán megint még egyszer a demokratikus ellenőrzés a szerződésnek megfelelően kell, hogy megvalósuljon. Erről majd még vitatkozhatunk, hogy hogyan tudjuk megtalálni ennek a megfelelő formáját. De nem mennék most, nem bocsátkoznék most részletekbe és akkor az európai hozzáadott érték. Ebben a témában is született zöld könyv, szerintem nagyon sok hozzáadott érték jelenik itt meg. A költségvetési támogatásnál és más esetekben is az a fontos, hogy az EU 27-ek lépnek fel együtt. Ez az, ahol én látom a hozzáadott értéket, hogy az egész közösség lép aztán a nagyobb lélegzetű beruházások, fenntartható energiafelhasználás, mezőgazdaság, élelmiszerellátás biztonsága, és így tovább. Azt jelenti a közös felépés, hogy stratégiailag sokkal jobban hatékonyabban tudunk cselekedni. A tagállamok, ahol kevésbé láthatóak lennének, ott 27-en együtt sokkal láthatóbbak eh, vagyunk. Vegyük Haiti példáját, ezt említettem a plenárison is. A Haiti infrastruktúrához eh, elengedhetetlenek az utak. Ugye néhány év alatt lehet itt az eredményeket látni, ha elkezdődik az útépítés. Hát én akkor elveszítem az összes láthatóságot, mondjuk sokkal jobb lenne, én örülnék, hogyha mondjuk a házakat építenénk föl, mert az hamarabb látszik annak az eredménye, de mi mégis tudjuk, hogy ugye az utak fontosak, hát akkor az útépítést vállaljuk magunkra, a tagállamok megkapják a reflektorfényt, újjáépítik a házakat, mi pedig utakat építünk. Tudjuk ugye, hogy a GNI 0,7%-a lenne a célkitűzés a fejlesztési támogatások esetében, de még ennél többet, többre is szükség lenne. De nem csak arról van szó, hogy az adófizetők pénzét mozgósítjuk, hanem az adott országban a beruházókat is támogatni kell. Hova jönnek a beruházók, ahol stabil jogi keretek vannak, megbízható kormány van, és mondjuk lehetőséget látnak arra, hogy ismeretlen téren, területen befektessenek. Én látom Kínát, Indiát, ők támogatják a fejlődő országokból érkező cégeket. Növekedés lesz, akkor is, hogyha ezek nehéz országok, de azon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne a magánszektor befektetéseit ösztönözni, mert ezek a befektetések segítik a fejlődést és ugyanígy az emberi jogokra, adózásra kihat ez, tehát lehetne még erről hosszasan beszélni, de azt hiszem, hogy ez több, mint a, egy matematikai összeadás. Az is elhangzott, hogy hol növelhetünk, hol csökkenthetünk ez a kérdés. Hát most én azt mondanám, hogy az összes területen szükség van a finanszírozásra, tehát helytelen lenne, ha kiemelnék egy-két dolgot. A demokrácia támogatásra szükség van, a válságok száma nőtt, humanitárius helyzetek száma nőtt, tehát egyszerűen inkább nekünk kellene föltenni azt a kérdést, hogy mennyi, mennyi pénzt tudnak adni. Ki kell alakítani persze egyfajta egyensúlyt, meghatározni, hogy mi az, amit elkölthetünk. Charlesnak válaszoltam Indiával kapcsolatban, a közös programozás, igen, ezen már dolgozunk az egyes országokkal, aztán az EU és a tagországok közötti kapcsolat javult. Tegnap például Andrew Mitchell miniszterrel ültem egy gépen, aki Szomáliában volt, és azt mondta, hogy én azért megyek oda, mert önök is jelen vannak már a helyszínen. Tehát az Európai Unió sokkal erősebb manapság, mint esetleg kívülről látszana és nagyon jó eh, dolgokat teszünk, de ezt figyelembe veszik a eh, tagállamok is. És ez azt jelenti, hogy erősebbek vagyunk. Az innovatív eh, energiával kapcsolatos kérdés igen, szerintem fontos. Energiaellátás nélkül nincs lehetőség növekedésre. Hát nézzük meg az EU országokat, ez volt a motorja az egésznek, tehát a energiaberuházások voltak a motorjai ennek, később aztán privatizáltuk. A tiszta energiaforrásokba való beruházást kell támogatni a fejlődő országokba, különben kivágják az összes őserdőt, vagy szénnel fognak széntüzelésű erőműveket fognak használni, mert ezek a legolcsóbb források. Tehát tisztább energiaforrások felhasználására kellene ösztönözni ezeket a fejlődő országokat. Hát Reimer Bögei nem vagyok egy költségvetési gurú, de majd megadom az információkat. Voltak jó hírek és kevésbé jó hírek, ugye a válság alatt léptünk, az országoknak lehetősége volt arra, hogy kimásszanak ebből a válságból. A rossz hírem az volt, hogy az egyes országok szerint próbáltuk szétosztani a pénzeket, és különböző intézményeken keresztül nem volt átfogó, összefogó stratégia és összefogott átfogó politikai célok most a zöld könyv megfogalmaz egy hosszú távú stratégiát az élelmiszerbiztonság terén. És mondjuk, lehet, hogy kevesebb területen kellene fellépnünk, nem minden egyes területen, és nem mindent magunkra vállalni, mert úgy lehetetlen jó minőségű munkát végezni, hanem összpontosítani kell néhány területre. Nekem az a fontos, hogy a költségvetési hatóságok, a tanács és a parlament értsenek egyet, abban, hogy mely területeken lépjünk, akkor itt a szakértelmet meg lehet szerezni, és megvannak ennek az administratív költségei. A projektjeink 50%-át auditálják, tehát hatalmas administratív költséget jelent ez, de te, nagyon rengeteg területen lépünk fel. Tehát ez azt jelenti, és ezzel zárom, hogy szerintem a külső cselekvéseink esetén meg kellene találni valami átfogó stratégiát. A fejlesztésben is jelen vagyunk, stratégiai partnerekkel együttműködünk, a főképviselő is, főképviselő asszony is e felé halad. Most gondoljuk el, hogy a tagállamoknak ugye megvan a saját véleményük is bizonyos esetekben arról, hogy hogyan kellene a dolgoknak menni, de szükség van a zöld könyvekre, hogy az EU tagok egyetértsenek a stratégiák a stratégiában, de szerencsére ebbe, ebbe az irányba haladunk. És azt hiszem, hogy egy év alatt is igen jelentős változások történtek. Elnök asszony, nagyon hálás vagyok, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy válaszolhattam. Jav- feljegyzünk minden javaslatot, amelyet a képviselők elmondtak, és hadd mondjam, hogy ez csak a vitának a kezdete. Holnap a biztosok kollégiuma is megvitatja ezt, és én be fogok nekik számolni a mai kérdésekről és a mai vitáról. Ja, erstmal... Igen, akkor legeslegelőször szívből köszönöm önnek, biztos úr, hogy eljött, nem tudott minden kérdést nyilván megválaszolni, hiszen például James Ellis kérdését, mint ahogy most éppen jelezték nekem, nem, vál, nem tudta megválaszolni kimerítően, de kaptunk arra nézve ígéretet, hogy ezzel kapcsolatban. Néhány dolgot írásban is meg fog tudni nekünk válaszolni. Sok kérdést tettünk föl, meg tudta válaszolni, de világosan láthatta azt is, hogy nagy támogatást kap, és ezt mi ezt azt hiszem, hogy átfogóan alá írhatjuk, hogy a tagállamok is jobb reklámot csinálnak az ön politikájának, mint néha az Európai Unió, tehát jóval láthatóban jelenik meg ott sokszor, sok helyen. Ami nyilván valóvá vált, az az, hogy az EU intézkedések néhol felváltották a tagállami intézkedéseket, és hogyha már így is úgy is leül és ír nekünk írásban válaszokat, akkor kérem, hogy egyszerűen ezekről a konkrét lépésekről egy listát, hogyha küldene nekünk, ahol ez megtörtént, ez nagyon nagy segítség lenne számunkra, bizonyos érvelések kidolgozásában, mondjuk júniusig, de majd, hogyha esetleg akár később is majd a tagállamokkal a mi lépéseink volumenéről fogunk tárgyalni a tagállamokkal. Ez egy nagyon fontos információ lehetne számunkra ennek során. Most még Salvador Riga egy összefoglalót fog adni nekünk a témánkkal kapcsolatban, és akkor sikerül is lezárni ezzel az ülésünket. Köszönjük. Igen, elnök asszony, nagyon röviden. Összegezném eh, Pilbax eh, biztos úr eh, javaslatait. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban konszenzus van abból a szempontból, hogy a külkapcsolatok sajátos jellegűek, különösen a válság fényében, ami a krónikus külpolitikai alulfinanszírozottságot tovább súlyosbítja, illetve figyelembe kell venni azt is, hogy a vállalások nincsenek összhangban a pénzügyi előirányzatokkal. A földközi tenger másik partján zajló válság és rámutat, hogy nagyon fontos a biztos finanszírozási alap. A külső fellépésről, tehát konszenzus van a mi bizottságunkban, fontos, hogy a demokratikus ellenőrzés megvalósulhasson, fejlesztési biztos említette ezt, illetve a kollégánk felhívta a figyelmet bizonyos fejlesztési pénzek törvénytelen felhasználására Mindenképpen fel kell hívni erre a figyelmét a tagállamoknak, illetve az érintetteknek. A 2020-as stratégiában összefüggés van az éghajlat változás elleni küzdelem, illetve az energetikai célok irányába, de az EU 2020 mégis kevéssé kötődik magához, a külső fellépéshez. Differenciált megközelítés szükséges a külpolitikában az elkövetkező években. Ashworth kollega elég világosan kimondta, a költségvetési összegek, keretek, amelyek rendelkezésre állnak, talán megfelelőek, de mégis nehéz időnként indokolni az egyes összegek nagyságát. Fontos lenne a láthatóság, sok területen vesztünk a láthatóságból, időnként komoly kutatást kell végezni ahhoz, hogy értsük a külső fellépés értékét. Tehát nagyobb európai hozzáadott értékre van szükség minden fellépésben, nem csak a különböző programok, fellépések fontosak, hanem programokon belül is vizsgálódni kell, például a bevándorlásnál, déleurópai eh, jövedelmi viszonyok, például ez is egy programnak a neve, aminek van hozzáadott értéke. Ami az Európai Fejlesztési Alapot illet, és annak a beillesztését a költségvetésbe, bízunk benne, hogy eh, elfogadásra kerül ez az elképzelés, a közösségi költségvetés része lesz, csak hát nyilván foglalkozni kell a költségvetési plafonnal is, hogy ez hogyan alakul ezt követően a külső fellépésben. Mert az európai hozzáadott értéknél elfelejtettem mondani, de fontos visszatérni rá. Az Egyesült Királyság mondta, hogy kivonulnak egy projektből, mert az Európai Unió már ott van. Tehát ők a nemzeti szintű részvételüket megszüntetik abban a projektben, mert az Európai Unió végzi ezt a projektet. És egyes tagállamok átruházzák az EU-ról bizonyos projektekben való részvételük felelősségét, feladatát. Hogyha ez így történik, akkor tényleg nagyon fontos, hogy a közösségi szinten nagyobb hatékonyság érdekében meglegyenek az EU-s pénzek is ezekre a programokra be kell mutatni, hogy európai szinten hatékonyabban tudunk támogatni, mint 27-en külön-külön. a biztos úr említett még valamit, a, a SUR szakbizottság hatásáról azzal kapcsolatban említette, hogy jó lenne több éves megközelítést alkalmazni, ezt mindenképpen feljegyeztük, és ezzel biztos, hogy jobban lehetne koordinálni a külkapcsolatokhoz kötődő szakpolitikák között. Nagyon jó lenne, hogyha a fragmentációnak véget vetnénk, és koordináltabb lenne a megközelítés. Felvetődik a kérdés, hogy a külső politikák a belső fejlesztési politikák részét képezzék-e, vagy pedig külön tartsuk őket. Például az ICI pluszt használtuk harmadik országok vonatkozásában, különösen fejlődő országok vonatkozásában. Egyes kollégák úgy gondolják, hogy meg kellene változtatni a megközelítést a az Európai Uniónál nagyobb növekedési rátot produkáló országok esetében. Egy általában a célokat át kell fogalmazni. Köszönöm. Hier wieder. Igen, akkor rendben, itt találkozunk.